because no, no. we will finish at 10 at 3. Colleagues, please. Kollégák, kérem, foglalják el a helyüket. Mindenki foglalja el a helyét, megkezdjük a munkánkat. Tehát kérek mindenkit. Jaj. Dear colleagues. Kedves kollégák. Kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. Please, let's start. Kezdjük tehát a munkát. Nagyon fontos témát vitatunk ma meg, amely a napi rendünkön van. Tíz óráig be kell, hogy fejezzük ennek a megvitatását, és a rendelkezésünkre álló szűkös időt használjuk ki jól. A kezdés előtt van egy bejelentésem a pénzpiacsal kapcsolatos szavazásról. Kaptunk egy kérést, amelynek értelmében halasszuk el a szavazást. Azért, mert ez egy nagyon komplex téma, a kompromisszum pedig nagyon bonyolult, és erről most folynak a tárgyalások. Az előadóval konzultálva én azt javasolom, hogy csütörtökön szavazzunk a témában 9 órakor. Köszönöm mindenkinek, és rá is térünk a mai első napi rendi pontunkra. Ez rendkívül aktuális. Szeretettel üdvözlöm Jonathan Hill biztos urat. Mindannyian tudjuk, hogy ő a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős. Svennek ügyrendi kérése van. Elnézést, elnök úr, köszönöm, hogy egy kis, kicsivel több időt ad nekünk a pénzpiaci alapokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, de van itt egy kis gond. A szavazással párhuzamosan a biztosítási közvetítőkről szóló irányelv témájában is zajlik a trialógus. Tehát ezt valahogy össze kellene egyeztetni. Hogyha összeegyeztetjük, akkor rendben van, de ha nem, akkor nem tudunk jelen lenni a szavazáson ez a kis gondunk. Yes, we are, we are working. Rendben. Természetesen megpróbáljuk a trialógust átütemezni, egy picit később kezdeni annak érdekében, hogy minden képviselő jelen lehessen az MMF szavazáson. Tehát, ahogy mondtam még egyszer, Jonathan Hill a tőkepiaci unióért is felelős, és a tőkepiaci unió az egyik kulcsfontosságú kezdeményezése a Juncker bizottságnak. Üdvözöljük ezt a gondolatot. A tőke esetében is szükség van az egységes piacra, és a tőkepiaci unió kiegészítheti ezt a befektetési kezdeményezést, amit tegnap kezdtünk el megvitatni. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy a biztos már ennek az ambiciózus projektnek az első építőkövét bemutatta, ez a zöld könyv, és ugye volt két fontos konzultációs dokumentum, amely a Tőkepiaci Unió eleme, egyik fontos elemétől az értékpapírosításról szól, illetve az érintett irányelvről, és ez a szakbizottság természetesen konstruktívan kíván részt venni a munkában. Ugye nyilván a roadmap megtervezése, a tőkepiaci unió struktúrájának kialakítása, és így tovább. Tehát várjuk a konstruktív együttműködést Jonathan Hill biztos úrral, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és Econ. Köszönöm ezt a lehetőséget is, hogy a zöld könyvet bemutathatom önöknek szinte rögtön a bemutatása után. Köszönöm a támogatást is a frakciók részéről, és köszönöm a gondolatokat. Én jó magam szerettem volna eljönni önökhöz, hogy közvetlenül halljam az önök véleményét. Azt hiszem nagyon jó mindig első kézből hallani az információkat. Elnézést kérek, hogy ennyire korlátozott az időm. Az USA-ba utazom a rendelet javaslatok, illetve jogszabályok kapcsán a nemzetközi együttműködésről fogunk tárgyalni. Gondolom, illetve hát tudom, hogy önöket is foglalkoztatja ez a téma. Kaltieri úr elmondta, a Tőkepiaci Unió az egyik legfontosabb projektje az új bizottságnak, tehát a tőke esetében is egységes piacot kívánunk létrehozni, annak a része ez, hogy a növekedést és a munkahelyteremtést szeretnénk megerősíteni. A 315 milliárd eurós befektetési terv a piacoknak ad egy lendületet, a tőkepiaci unió a hosszú távú befektetéseket kívánja ösztönözni. Ez egy olyan projekt, amely valamennyi tagállamot érinti, tehát mind a 28-at. Vannak olyan új tagállamok, ahol a legkevésbé fejlett a tőkepiaci unió, ők eh, élvezhetik ennek majd a legnagyobb hasznát de természetesen az egész európai gazdaság hasznára válik majd a tőkepiaci unió, a jelenleg befagyott tőkét végre működésbe lehet majd hozni az európai vállalkozások, különösképpen a KKV-k és a startupok támogatására. Szeretnénk valamennyi akadályt elhárítani, a befektetők elől, hogy a befektetési lehetőségeket kihasználhassák, és szeretnénk hatékonyabban irányítani ezeket a rendelkezésre álló összegeket. Tudjuk, hogy a világ számos részében a vállalatok pénzhiányjal küzdenek, a bankokra támaszkodnak, amikor forrásokra van szükségük, nem pedig a tőkepiacokra, míg a világ más részein a tőkepiacokra támaszkodhatnak. Ilyen helyzetben, amikor a banki hitelezés visszaszorul, ezt láttuk a pénzügyi válságban, akkor nehezebb lesz a vállalatok működése, a bankok is hajlamosak eh, visszahúzódni az eredeti piacaikra, a hazai piacaikra, és ez kihat a vállalatok működésére. Tehát a tőkepiaci unió tulajdonképpen egy olyan hálózatot erősít meg, amely összeköti a befektetőket azokkal, akiknek szüksége van finanszírozásra. Európában jól fejlett a pénzügyi hálózat, de jobb kapcsolatokra, erősebb kapcsolatokra van szükség, hogy hatékonyabb és fejlettebb legyen ez a tevékenység. Tehát olyan tőkepiaci uniót kívánunk kialakítani, amely a lakossági befektetőknek szélesebb körülválasztási lehetőséget kínál, hogy hova fektessenek be, de úgy, hogy a bizalmuk megmarad a piac integritásában a konzultációt arról folytatjuk, hogy hogyan lehet ezt a legjobban elérni. Akkor is, amikor a kiskereskedelmi befektetők közvetlenül fektetnek be, illetve akkor is, amikor közvetítők, illetve tanácsadók segítségével. Tehát a fogyasztói bizalom kiépítésével foglalkozunk. A Tökepiaci Unió arról szól, hogy kiegészítjük a bankok szerepét, nem pedig helyettesítjük a bankokat, nem lépünk a bankok helyére helyébe. Európai megoldásokat alakítunk ki, és nem pedig az amerikaiakat vesszük át és imitáljuk. Remélhetőleg az európai gazdaságban életbevágó font szerepet fog játszani. A tőkepiaci unió fontos. Én biztos vagyok benne, hogy a finanszírozások legnagyobb részét nagyon sok vállalat továbbra is a bankoktól fogja kapni, de vannak olyanok, akik üdvözölnék azt, hogyha lennének más finanszírozási lehetőségek is és vannak olyan országok, ahol a bankok hitelezése visszaszorul, az újonnan induló vállalkozások és a kis- és középvállalkozások ezt megszenvedik, nekik van szükségük a tőkepiaci unióra. Képzeljük el, hogyha az EU kockázati tőkepiacai olyan fejlettek lennének, mint az USA-ban, akkor körülbelül még olyan 90 milliárd eurónyi összeget tudnának felhasználni a vállalkozások 2008 és 2013 között, vagy tudtak volna felhasználni. Tehát a tökepiaci unió kiépítése fontos, ez egy hosszú távú projekt, és elég ambíciózus is. Kemény munkára van szükség, nagyon nehéz, néha már régóta meglévő problémákon, ugye a befektetési korlátozások, az adósság, a tőke, kapcsolatos rendelkezések és egyéb szabályozásokkal kell foglalkozni. A zöld könyv megvizsgálja tehát azokat az akadályokat, amelyek eltávolításával jobban működhet a piac. Például a vállalati kötvények likviditása elég problematikus, kis mennyiségben nehéz ezeket kibocsátani. Volt egy-két tagállam, ahol megvizsgálták annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet ezt megkönnyíteni, és nagyobb standardizációt szeretnénk elérni piaci beavatkozással környezetvédelmi, a szociális, illetve vállalati irányítási kötvények is fontosak lehetnek környezetvédelmi vagy társadalmi ügyeket támogatva, és ez a tevékenység is egyre aktívabb, egy piaci standardizációs folyamat nyomán. Kérdés, hogy tudunk-e még valamit tenni, hogy ezt a folyamatot tovább ösztönözzük. Hogyan tehetnénk hatékonyabbá azt, hogy a befektetők a jusszitekbe befektessenek, esetleg marketing alapokat felállíthatnánk, a határokon átnyúló alapokat segíthetnénk azáltal, hogy mondjuk könnyebben működjenek az egységes piacon, és ne pedig akadályokba ütközzenek. Vannak különbségek, például a jogi eljárások sebességében is, illetve a behajtásokra szükséges időben, a behajthatatlan adósságok összegét 2013-ban 350 millió, milliárd euróra becsülték, tehát azért még itt is van tennivaló, de érdemes küzdeni, mert nagyon jó lehet az eredmény, az lehet az eredménye a munkánknak, hogy hozzáférnek a vállalatok ahhoz a finanszírozáshoz, amire szükségük van, a kis és középvállalkozások, és így tovább, és a befektetők, a lakossági befektetők is, akik mondjuk nyugdíjra vagy a jövőbeni megtakarításra gondolnak, szélesebb körű lehetőségekből válogathatnak. Stabil és hatékonyan működő tőkepiaci, tőkepiacok lesznek. Ez a zöld könyv a három hónapos konzultáció időszakát nyitja meg, és engem nagyon érdekel a nemzeti parlamentek, a tagállamok, az állampolgárok, a civil szervezetek, a kis- és középvállalkozások véleménye, természetesen mind a 28 tagállam pénzügyi szektorának véleménye is. Ez egy olyan projekt, amely valamennyi tagállam érdekét szolgálja, és mind a 28 tagállam előnyt, előnyére fordíthatja. Tehát várjuk a gyakorlati véleményeket, javaslatokat, problémákat, és megpróbálunk ezekkel foglalkozni. Szeretnék már az elején is azért lépéseket elérni a zöld könyv mellett az értékpapírosításról és a prospektus irányelvről. A tájékoztatóról irányábról irányelvről beindítottunk egy-egy konzultációt. Azt szeretnénk, hogy jó minőségű értékpapírosítás legyen, ami egyszerű, átlátható és standardizált. Segíthetjük a bankokat, hogy felszabadítsák a mélegükben az összegeket, amelyeket aztán a háztartásoknak hitelezhetnek. Például gondoljunk a KKV-kra, például, hogyha a 2007-es szint felére el tudnánk, érni, el tudnánk jutni, akkor kb. 20 milliárd eurónyi további finanszírozás szabadulna fel. Hát nyilván nem fogunk visszamenni a rossz minőségű jelzáló, jelzálók hitege, hitelek napjaihoz, időszakához, a megbízhatatlan, sötét és túlkockázatos befektetések nem segítenek bennünket. Átlátható, egyszerű és standardizált termékekre van szükség a Bank of England, illetve az LKB ajánlásainak megfelelően. A tájékoztatókról szóló irányelv a másik téma, amelyen foglalkozunk, és nagyon sokat fogunk tenni azért, hogy szerte az EU-ban megvizsgáljuk valamennyi akadályt, amely a vállalatokat elválasztja a finanszírozástól, természetesen a befektetők védelmén nem gyengítünk. Három hónap hónapig tart a konzultáció, és utána születnek majd meg a jogalkotási javaslatok. Cselekvési tervvel vissza fogok Önökhöz térni az év vége felé, amelyben a további lépések szerepelnek. Nyilván nem egyetlen egy cél és egy egyszerű megoldás lesz ez, hanem gyakorlatilag ennek a bizottságnak a teljes hivatali ideje alatt végzett munkáról van szó. Együtt kell, hogy dolgozzunk, csak így tudunk eredményt elérni, és én ennek a szakbizottságnak a tagjaitól nem csak most várok támogatást és közös munkát, hanem az elkövetkezendő években is. Megköszönöm Hill biztos úrnak, és már meg is adom a szót az 5 perces kérdés-válasz szakaszban Márkusz Szerbernek. Köszönöm szépen ezt a rövid bemutatót, bevezetőt, biztos úr, a zöld könyvről. Frakcióm nevében el tudom mondani, hogy üdvözöljük, és, és örülünk neki, hogy eszmecserét tarthatunk önnel. Az a kérdés, amikor a zöld könyvet elindítjuk, hogy utána hogy, és amikor elindul a folyamat, hogy valóban lesz-e idő arra, hogy a periódus végére egy megfelelő jogalkotást, jogalkotási folyamatot tudunk készíteni, és hogy annak az lesz az eredménye, hogy a bankoknak a mérlege kialakul, és hogy az előírások kialakulnak-e és hatnak-e majd arra, arra a helyzetre, amely most igen sürgősen megoldandó lenne hogy a viták alapján tudunk-e konkrét, cselek, konkrét cselek, lépéseket tenni. Az értékpapírosítással külön, különösen az a helyzet, hogy ugye ezt az Európai Központi Bank el tudja elvégezni, illetve hogy hogy meg, tudják, meg, meg tudják-e tartani az, a bankok az a mérlegeiket, illetve hogy ehhez még szükséges-e e, ennél több, hogy, hogy nem e, áltatjuk-e magunkat azzal, hogy a biztonságos e, értékpapírosítást valóban el tudjuk érni. Well, first of all, on the point about... Először is a jogalkotásra van -e elég időnk arra, hogy várjunk. Én nem szeretném, hogyha várnánk, én nagyon is tisztában vagyok vele, hogy mennyire sürgős ez a feladat. Úgy gondolom, hogy mivel a bizottságnak megvannak a legfontosabb prioritásai a növekedéssel és a munkahelyen teremtéssel kapcsolatban. Én minden nap arra gondolok, hogy vajon mit tudok tenni annak érdekében, hogy ezeket a prioritásokat megvalósítsuk, és hogy ezek valóban támogassák a növekedést és a munkahelyteremtést. A tőkepiaci unióhoz én úgy közelednék, nem szeretném azt, hogy először öt éven keresztül vitáznánk. Azt szeretném, hogyha először elemeznénk a helyzetet, megállapítanánk, hogy mik az akadályai az uniónak, és nagyon szeretném, hogyha alulról felfelé építkezve kialakítanánk az egységes piacot, de tudjuk, hogy az értékpapírosítás terén és a tájékoztatók terén már is vannak van lehetőség arra, hogy gyorsan léphessünk. Én is türelmetlen vagyok, szeretnék én is lépni, és ezért indítottuk el ebben a két témában a konzultáción. Ugyanakkor, amikor a zöld könyvet megjelentettük, és a szélesebb témában elintottuk a konzultációt. Én, én is türelmetlen vagyok, ahogy Ferber úr, de hát most másfél hónap telt el az új évből, és már is igen sokat elértünk, igen gyorsan tudtunk cselekedni. Ne gondolja, hogy le fogok állni. Én mindent megteszek azért, hogy minél gyorsabban tudjunk előrelépni az következő periódusban. Na most a jogalkotás delegálási aktusokkal kapcsolatban lesznek, szükség, lesznek olyan területek, ahol szükség van rájuk, de hogyha vannak olyan területek, ahol nincsen, Ugye ilyet láttunk már például a zárt körű kibocsátások terén, az ipar, vagyis az ágazat már is tett néhány lépést, és lehet, hogy ott nem lesz erre szükség. Tehát ha vannak olyan területek, ahol a jogalkotási aktusok nélkül is előre tudunk haladni, akkor azt megtesszük, hiszen a jogszabályalkotás mindig hosszú időt vesz igénybe. Az értékpapírosítással kapcsolatban remélem, hogy mindenki, aki az értékpapírosítással kapcsolatban határozott véleménnyel rendelkezik, de aki nem, az is, tehát hogy mindenki hozzá fog járulni ehhez a vitához. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert hogyha ezt be tudjuk indítani, akkor a bankoknak, nem csak az központi banknak, hanem minden bankoknak lehetősége lesz arra, hogy több hitelt nyújtson a gazdaságnak, és ez a bankoknak is jó lesz, illetve az ágazatnak, az iparnak is jó lesz. Köszönöm. Elnök, köszönöm az S, a, szocialista, a szociáldemokraták nevében Nina Gill. Köszönöm biztos úr ezt az előadást, és én Üdvözlöm azt, hogy elismerik, hogy a tőkepiaci unió szabályozására van szükség, és ön is említett egy sor olyan dolgot, amivel foglalkozni kell. Én az értékpapírosításra eh, koncentrálnék eh, először. A bizottság javaslata azt a célt fogalmazza meg, hogy egy átfogóbb eh, megoldást kell találni az értékpapírosításra, ugyanakkor konkrétan nem fogalmazza meg azt, hogy hogyan lehet mély és likvid másodlagos piacokat létrehozni, amelyek révén a kibocsátás és a befektetés is egyszerűbbé válik. Ön azt mondta, hogy ez egy olyan projekt kell, hogy legyen, amely 2018-ra valósul meg. Ön szerint egy KKV számára, mondjuk egy portugál és egy német KKV, valamint görög KKV számára, hogyan lesz ez majd egységes megoldás akkor, amikor a három különböző területen működő KKV igényei igen eltérőek. Ahhoz, hogy a gondolkodást megváltoztassuk, sokkal többre van szükség. Ugye most az a gondolkodás központi eleme, hogy besétálunk a bankba és megpróbálunk pénzt kölcsön kérni. Ezt kell megváltoztatni. A másik kihívás az, az lesz, hogy a az érdekeket, bizonyos bebetonozott érdekekkel kell szembe mennünk, és engem mindig meglep az, hogy ezek a bebetonozott érdekek milyen módon próbálják mindig megakadályozni az új jogszabályok meghozatalát, amennyiben az a status quo veszélyezteti. Hogyan tudjuk tehát felszabadítani ezt a jogalkotási folyamatot, amelyre nagyon komoly benyomást vagy befolyást gyakorolnak a különböző szektorális szervezetek. Köszönöm. Well, I... Uh, Köszönöm. A lényegével annak, amit ön mondott, egyetértek. A KKV-k Európa különböző részeiben nagyon eltérő eh, szükségleteket mutatnak, eh, hogyan lehet eh, erre reagálni. Erre a válasz szerintem az, hogy többféle intézkedést kell hoznunk annak érdekében, hogy sikerüljön, és ha sikerül, akkor működni is fog. Ez egyik része ennek az, hogy a potenciális befektetők hogyan kaphatnak számukra érthető információt egy KKV-ról, amely befektetői szemmel érdekli őket. Hogyha nagyon eltérőek az információk, akkor egy befektető Franciaországban egy francia befektető miért gondolná azt, hogy e, van értelme egy high-tech KKV-ba befektetni valamelyik balti tagállamban. Tehát a standardizált, egységesített információ bevezetése fontos. Nyilván e, ez a kockázat felmérésére szükséges, és aztán vannak ennek kulturális elemei is, mert nem lehet egész egyszerűen gomnyomásra elérni azt, hogy azok, akikben nincs vállalkozó szellem, azokban hirtelen legyen. E, ez nyilván idő kell. E, ehhez kellenek a finanszírozási streamek e, és egyszerűsített szabályok. Rám mély benyomást tettek azok a beszélgetések, amelyeket KKV képviseleti szervezetekkel és tagállamokkal folytattam. Ebből az volt számomra nyilvánvaló, hogy azok a tagállamok, ahol a legkevésbé sokszínű a vállalkozói világ, és a legkevésbé fejlett a pénzügyi piac, na ezek a leglelkesebbek az előrelépésért és ezért is gondolom azt, hogy mind a 28 tagállamra mind a 28 tagállamra igaznak vagy érvényesnek kell lennie ennek a, ennek a jogszabálynak. Ezért is van szükség arra, hogy racionálisan és észszerűen azonosítsuk a keretnek a, a, a kiterjedését. Na most ami a, a meglévő bebetonozott érdekeket illeti, nos sokféle ilyen érdek jelenik meg a piacon. Az ön által említettek azok kereskedelmi jellegű érdekek, illetve pénzügyiek, de vannak nemzeti érdekek is itt, amelyekre érdemes odafigyelni. Szerintem itt, és én legalábbis így próbálok eljárni, az az, hogy megpróbálom azonosítani a problémákat, a megoldásokat megfogalmazni, és aztán érvelni azok végrehajtásáért, és azért, hogy elhárítsuk az útból ezeket az akadályokat. Oda kell tehát figyelni a mindenfajta véleményekre, de aztán saját magunknak kell eldönteni, hogy szerintünk mi a helyes és legjobb dolog, amit tennünk kell. Én így próbálok eljárni. Köszönöm. Köszönöm. Most Sander Lutz az ECR nevében. Köszönöm, itt vagyok. Hillur, a Tőkepiaci Unió zöldkönyvben egy csomó olyan terv szerepel, amit mi támogatunk frakcióként. A finanszírozáshoz való hozzáférés egy valódi probléma, és a Financial Times ezért hívja önt vízvezetékszerelőnek. Én is úgy gondolom, hogy azért a tőkepiacon a, a, a technikai kérdésekkel kell leginkább foglalkozni. Ezért is örülök annak, hogy az ön két legfontosabb prioritása egyrészt a tájékoztatásról szóló irányelv, másrészt pedig az átláthatóságról szóló irányelv, illetve a bürokrácia csökkentésére akar koncentrálni. Én magam a KKV-kkal foglalkoznék először. Ugye a kérdés az az, hogy hogyan lehet a pénzeket eljuttatni a KKV-khoz, de ezen túlmenően van egy másik kérdés, hogyan lehet koncentrálni az innovatív, gyorsan növekvő nemzetközileg aktív KKV-kra, e, és e, hogyan lehet elérni, hogy a tradicionális KKV-k ne szoruljanak teljesen háttérben, mert ugye a tradicionális KKV-k alkotják a gazdaságaink gerincét. A második kérdésem az az, hogy ön érdeklődik-e az iránt is, hogy a tőkepiaci eh, jogalkotás eh, eh, fő belemei a MIFID és az SSDR beleilleszthetők legyenek a tőkepiaci unióról szóló szabályrendszerbe, és így azok is azt a célt szolgálják, hogy likvidek legyenek a tőkepiacok, és eljusson a finanszírozás a cégekhez. Köszönöm. Well, thank you. Köszönöm a kérdést, és a támogatást is, amit kifejezett. E, és köszönöm, hogy emlékeztetett arra, hogy én a tőkepiacok vízvezeték szerepő, szere, szerelője kell, hogy legyek. E, e, na most a feleségemnek ez különösen tetszett, mert egyébként a barkács munkákhoz nagyon nem értek, és ehhez képest szerelőnek hívtak engem egy újságban. De valóban a fontos dolog az, hogy a, a, a kihívásokat kell azonosítani, az induló cégek kihívásait, a már működő KKV-k problémáit, és azonosítani kell a finanszírozási streameket, finanszírozási lehetőségeket. Nyilván ahhoz, hogy egy eh, jó ötletből megfelelő méretű cég legyen, ahhoz finanszírozásra van szükség, eh, és amennyiben ez a pénz nem áll rendelkezésre sem eh, a tőkepiacokról, sem pedig a bankokból, akkor ezek a cégek, hogyha tényleg jó ötletekről van szó, akkor átmennek Amerikába, és ott kockázati tőke, befektetőket vonzanak, és akkor elveszítjük ezeket a cégeket. Tehát nyilván a növekedésnek ez a ez a gépszalagja az ami, az, ami, az, ami minket jobban kell, hogy érdekeljen. Szükség van angyalbefektetőkre, kockázati tőke befektetőkre. A mi magánbefektetői piacunk az, az ötöde az amerikainak, tehát azt gondolom, hogy itt azért van növekedési potenciál. Ami a már létező jogszabályokat illeti, erre utalt ön is, és hogy hogyan lehet azt elérni, hogy a jogszabályok úgy általában a növekedés érdekébe, érdekét szolgálják. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunk közös felelőssége, tehát eh, úgy vélem, hogy az elmúlt öt év eredményei, amikor is megpróbáltunk reagálni a bankválságra, a pénzügyi válságra, és olyan jogszabályi keretet hoztunk létre, ami segített szembenézni ezekkel a problémákkal, az egy nagyon komoly teljesítmény volt, sok mindent csináltunk rövid idő alatt, és most pedig egy kicsit hátra kell lépni, és megvizsgálni azt, hogy tényleg minden részletében ezek a jogszabályok jók-e E, nyilván itt most a növekedés és a munkahelyek hiánya a legnagyobb kihívás. Ezek olyan kihívások, amelyek egyébként a pénzügyi stabilitást is e, veszélyeztetik. És itt egy egyensúlyi állapotot kell kialakítani, meg kell vizsgálni, hogy ez az egyensúlyi állapot, ez beállt-e. E, Bárnyé úr ezt kezdte el csinálni a Solvency 2-vel kapcsolatban, mielőtt távozott hivatalából, és arra jutottunk, hogy egy picit a követelményeket lehet lazítani a növekedés érdekében, és én ezt a megközelítést akarom a jövőben is alkalmazni. Köszönöm az ALDE nevében Szilvi Gulára. Köszönöm, biztos úr, és köszönöm, hogy eljött ide, köszönöm a munkáját, ami szerintem megfelelő alapját képezi Eh, a további teendőinknek. Három dologról beszélnék. Az első a menetrend, a gyorsított menetrend, eh, mert ahogy Markus, Markus Felber is mondta, van egy eh, ellentmondás a között, hogy megpróbáljuk általában, általában igazolni a teendőinket, és aztán ehhez egy menetrendet hozunk létre a pénzügyi szolgáltatások cselekvési terve 99-ben készült, tehát ez nem nevezhető nagyon gyorsnak. Tehát ahol gyorsítani lehet, ott talán érdemes is. A második dolog, volt egy kis problémám az ön által elmondottakkal, ugye tőkepiaci unió, vagy a tőke egységes piaca. E között van különbség. Az egyik, a, az, egyik az, az a problémát veti fel, azt a problémát veti fel, hogy klaszterekben maradnak a piaci részek, és ez, ez problémákat okoz. A ön, önt vízvezetők szerelőnek hívták, a vízvezetők szerelők ritkán javasolnak uniót, a vízvezeték szerelők inkább a csövekkel foglalkoznak. Nem tudom, hogy az ESMÁ-ra például nagyobb szerepet szánna-e, E, vannak ugyanis e, olyan nemzeti gátak, amelyekkel fel lehet, szembe fel lehet lépni. E, a, és egy utolsó dolog, ami talán nem is olyan kicsi, az ön zöld könyvében is szerepel, a kulturális aspektus, ezzel foglalkozni kell. Az eurózónán belül is, ugye papíron nagyon szép dolgokat akartunk elérni. Az euró rendkívül racionális dolog, papíron nagyon jól mutat, de eh, akkor, amikor olyan emberek csinálnak közös pénzt, akik nem ugyanazt gondolják a központi bankról, a gazdaságról, akkor már is problémák vannak. Tehát eh, minden, ami magán, az a közvélemény egy részének szemében már is gyanús, ugyanis az emberek idegenkednek a piactól, legalábbis sokan, és ez már is ugye egyrészt kulturális kérdés, másrészt pedig felveti a gyanúját a rossz hiszeműségnek ezekben az emberekben. Köszönöm. Eh, akkor kezdem az elejével, a végével, bocsánat. A kulturális eh, aspektust én is megértem, ezért is nem gondolom, hogy naív lennék, azért, mert eh, vagy azzal, hogy azt gondoljam, hogy egy jogszabályjal elérhetjük azt, hogy emberek milliói másként kezdjenek el viselkedni, és több száz éves tanult viselkedést, magatartásformát, vagy attitűdöt levetkőzzenek. Azt gondolom, hogy az étvágy azonban növekszik a magántőkepiacok iránt, erre építenünk kell, és fel kell számolnunk azokat az akadályokat, amelyek megakadályozzák ennek gyorsabb fejlődését. Ami a sebességet illeti, én még 99-nél is hátrébb mennék az időben. A római szerződés fogalmazta meg azt, hogy a tőke szempontjából legyen egy egységes piac, ami azt jelenti, hogy már 50 éve dolgozunk, vagy több mint 50 éve dolgozunk ezen a kérdésem. És ez alapján én több következtetést is levonok. Először is azt, hogy nincs szükség hübriszre, tehát eh, ne legyünk túlzóak az elvárásainkban. Eh, emellett hiszek a politikában, amikor a lehetőségek megváltoznak, és új lehetőségek keletkeznek, és jól állnak a csillagok, akkor azt a lehetőséget meg kell ragadni, és én azt gondolom, hogy most jól állnak a csillagok. E, és eredményeket tudunk elérni. A tőke egységes piac létrehozása kérdésében. Tehát ön említette a sebességet és az ambíciót, teljes mértékben egyetértek, és azt remélem, hogy mindannyian emlékezni fogunk a gyorsaság fontosságára, és önök segítenek engem abban, hogy gyorsan haladhassak, Nyilván én azért az ambíciót egy kicsit ki akartam bontani, szét akartam eh, fejteni, mert eh, egyes elemek előrevitelével lehet lendületet adni, lehet bizalmat építeni, lehet jelezni, hogy milyen irányba akarunk menni, és onnantól kezdve a többi akadály esetleg könnyebben leküzdhető. Ami az ön konkrét meglátását illeti az eszmával kapcsolatban, nevezetesen, hogy meg kell -e erősíteni az eszmát. Nos, a zöld könyvben a felügyelet kérdése felmerül, és úgy merül fel, hogy jobb konvergenciára van-e szükség a különböző hatóságok között, vagy más lehetőségek is vannak. Szerintem ezek tényleg olyan dolgok, amiket át kell gondolni. Én jelenleg még nem láttam meggyőző bizonyítékot arra nézve, hogy ezek a viszonylag friss intézményi keretek teljes átdolgozásra szorulnának de nyilván ezen is el lehet gondolkodni, a zöld könyvben fel van vetve a kérdés, és én azt gondolom, hogy majd nyilván a bizonyítékok alapján fogunk erről dönteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fábio Demázi következik a GOL nevében. Hát igen, Markus Weber egy kicsit megizasztotta önt a tőkepiaci unió, ról. Én azt mondanám, hogy ne siessenek, csak nyugodtan, gondolom a felesége egyetértene velem. Biztos ismeri, hogy milyen az, amikor a vízvezeték szerelő kapkodva végzi a munkáját. Úgyhogy csak nyugodtan. A tőkepiaci unióval kapcsolatban két általános megjegyzést tennék. Szerintem a jelenlegi problémák, amelyeket Európában látunk, nem a likviditás miatt állnak fenn, <clears throat> ugyanis a pénzügyi rendszerben sok a likviditás, de a hitel nem éri el a kedvezményezetteket. A bankok egyébként azt mondják, hogy akkor tudnak hitelezni, ha van kereslet, és egyébként van egy híres európai pénzügyminiszter, aki azt mondta, hogy nem a likviditás a probléma, hanem a befektetésekre való igény, a kereslet a probléma. Wolfgang, Wolfgang Schäuble volt ez a pénzügyminiszter, és egyébként egyetértek vele. Másodszorban Szerintem nem kellene belesnünk abba a csapdába, hogy az amerikai és az európai tőkepiacokat hasonlítgatjuk egymáshoz. Teljesen mások ezek a térségek, az európai térség töredezett, és általában a vállalatok a hagyományos bankhitelezésre támaszkodnak. Ez egy tény. A harmadik dolog pedig, persze vannak olyan elemei az ön kezdeményezésének, amelyet egyetértek, például a tájékoztatóról szóló irányelv felülvizsgálata, illetve az európai magán befektetői piacoknak a fejlesztése, de a gazdaság finanszírozásában azért még szerepe van több pénzintézetnek, gyakorlatilag kontraciklikus módon tudnának lépni. Én nem támogatom feltétlenül az értékpapírosítást, de azt nem tudom, hogy az úgynevezett trenching az ezt hogyan segítené. Ez bonyolítja szerintem a helyzetet, és még összeférhetetlenség, az összeférhetetlenség problémája is felmerült. tehát ez egy erkölcsi probléma is, és végül hadd tegyek fel önnek egy kérdést mi is megkérdeztük az érintetteket, és a visszajelzésekből kiderült, hogy a kis és középvállalkozások számára, amelyek ugye nagyon fontosak az EU-ban, az értékpapírosítás túl bonyolult, túl drága, és nem működne támogatás nélkül. Úgyhogy engem érdekel az ön véleménye a témával kapcsolatban. Van persze a keresleti és kínálati oldal. Én ugye a kínálati oldallal is foglalkoztam, de igaza van, a kereslet és kínálati oldalt is meg kell vizsgáljuk. Egyetértek azzal a felvetésével, hogy nem kell arra gondolni, hogy valamilyen más külföldi modellt valósítsunk meg itt és másoljunk le, tehát nem kell az amerikai modellt ide importálni, különböző a történelmünk, a kultúránk, más eszközöket használnak itt a tagállamok, tehát ezzel egyetértek. Azt gondolom, hogy mondjuk ha vannak jó példák, akkor azokat érdemes tanulmányozni, mondjuk olyan aspektusokat, amelyekből mi is hasznos tanulságokat vonhatunk le, akkor ezt megtehetjük. Amilyen példákra én hivatkoztam eddig, ugye az gyakorlatilag a piacok mérete volt, így kívántam illusztrálni, hogy milyen potenciális előnyei lehetnek annak, hogyha sikerül ráznunk a dolgokat. De azzal egyetértek, hogy nagyon hosszú a bankrendszer története hosszúra nyúlik vissza, régre nyúlik vissza, és nem akarom ezt a régi hagyományt felváltani semmivel, szeretném inkább kiegészíteni, támogatni valami más lehetőséggel is. Vannak olyan részei az Európai Uniónak, ahol ez nagyon jól működik, és biztos vagyok benne, hogy ott továbbra is azt szeretnék az érintett felek, hogy a bankokkal együttműködjenek, de ha vannak olyan részei az Európai Uniónak, ahol ez nem működik annyira jól, ott szerintem észszerűnek tűnik az alternatíva megerősítése. Értem, amit az értékpapírosításról mond, tehát hogyha ez átlátható és egyszerű, akkor jó, és hogy ön úgy érzi, hogy ezt vizsgáljuk meg. Igen, hát most a konkrét modalitásokról még egyeztetnünk kell, a konzultációnak ez is része. Tehát majd elgondolkodunk a szakmai tapasztalatokon. A Bank of England, Baselben is foglalkoznak ezzel, az Európai Központi Bank is hasznos szakmai tanácsokat adhat, tehát kiegyensúlyozott megközelítést kell, hogy alkalmazzunk a szakmai tapasztalatok alapján, és így építünk föl egy olyan keretrendszert, amely az agályait eloszlatja, viszont lehetővé teszi a bankoknak azt, hogy az értékpapírosítást is felhasználják, hiszen így az ő életük is könnyebb lesz, tudnak a saját kis ökoszisztémájukban hitelezni azoknak a KKV-knek, amelyek igénylik ezt. Köszönöm, Sven Gigolt következik a Zöld Frakció nevében. Üdvözlöm, biztos úr! Először is azt szeretném elmondani, hogy nagyon érdekelt engem, amit ön a barkácsolásról mondott. Először azt mondtam, amikor először láttam, hogy a kertészkedést szereti, hát most hogyan lehet a kertészkedést azzal összeegyeztetni, hogy az ember nem borkácsol, de engem ez nagyon érdekelne. Érdekelne az ön tanácsa, nekem is ugyanez a problémám, ugyanis otthon. A tőkepiaci unióról. Hát általánosságban üdvözöljük ezt a kezdeményezést, ugyanis szerintünk hasznos. A, felvetett, a zöld könyv által felvetett gondolatok nagy részét is üdvözöljük. Különösképpen szeretnénk Önt ösztönözni arra, hogy az egyszerű lakossági termékekhez ragaszkodjon, ne engedjen ebből, már is ugye nagy az ellenállás, lehet látni. Miért? Hát azért, mert hogyha szabályozottabb, egyszerűbb pénzügyi termékek vannak, akkor a verseny erősödik, esetleg az egyes márkák úgymond egy kicsit visszaszorulnak, és a fogyasztók előnyére válik a helyzet, tehát mi szeretnénk kérni, hogy ragaszkodjon ehhez, ne engedjen egy jobb tányit sem. Ami egy kicsit sajnálatos, hogy talán az elvek szintjén világosabban fogalmazhatna a zöld könyv. Hogyan tudunk összeegyeztetni egy európai tőkepiaci uniót európai értékekkel? Mit értek ez alatt? Ugye a hosszú távú finanszírozás támogatása, a fenntarthatóság támogatása, tehát ugye itt a szociális, a környezetvédelmi, a jókormányzási termékek támogatása, kell, hogy legyen a cél, és ez ne lehessen mondjuk a zöld kötvények hátrányára, és így tovább. Tehát hogyan lehet összeegyeztetni ezt a tőkepiacok egészének az európai értékeket kellene támogatnia, nem pedig a részvényesek számára rövid távon elérhető hasznot. Ennek az elvnek a kezdeményezés részének kellene, hogy legyen, és nem pedig a speciális pénzügyi termékek alatt kellene, hogy felsorolva legyen. Végül pedig Egyetértek önnel abban, hogy a vállalatoknak többfajta finanszírozási forrásra is, vagy lehetőségre is szüksége van, de láttuk, hogy mi történik a felügyeleti offenzíva esetén. Ugye a kis hitelezés, amely az EU bizonyos területein jól működik, nehézségekbe ütközött, és azt kérdezem, hogy ön nyitott lenne arra, hogy a tőkepiaci unióval párhuzamosan egy másik kezdeményezést is kifejlesztenek, amely támogatja a kisbankokat abban, hogy a terhekkel megküzdjenek, és ezt a fajta banki tevékenységet folytassák a tőkepiaci unió megléte mellett, mert a kettő között nincsen ellentmondás. Nos, hát köszönöm szépen ezt a kérdést, és köszönöm a, az üdvözlést. Hát a kertészkedés és a vízvezeték szerelés közötti különbség azt hiszem a kertészkedés egyszerűbb, ásni is könnyű, a következményeket is jobban lehet kezelni, hogyha az ember valamit elront, nem annyira drámai a helyzet, mint hogyha a vízvezeték szerelés esetén rontunk el valamit. Hát, hogy az egyszerű lakossági termékek, igen, egyetértek önnel, nagyon fontos szerintem is, hogy soha ne feledkezzünk meg a lakossági befektetőkről. ez nem feltétlen a tőkepiaci unió témája, de én is szeretnék ezzel foglalkozni, és üdvözlöm az önök támogatását. Tehát a lakossági pénzügyi szolgáltatásokat általában azért megvizsgálnám, és azt, hogy tudjuk-e garantálni azt, hogy a pénzügyi szolgáltatásokat mindig úgy is megfigyeljük, hogy hogyan tudjuk ösztönözni ezeket úgy, hogy a fogyasztó előnyére váljanak, jobb árak, átláthatóbb termékstruktúra, és így tovább. Tehát én szívesen megtekintem, szívesen tekintek a tőkepiaci unióra ebből a szempontból is, és persze külön is kívánok ezzel foglalkozni, talán majd az év hátra lévő részében. Ön említette a fenntarthatóságot, egyetértek ezzel is ez az egyik módja annak, hogy a, tőkepiaci, a tőkepiacok segítsenek, tehát a hosszú távú befektetők, mint például a biztosító társaságok, nyugdíjalapok, befektethessenek mondjuk hosszú távú infrastruktúrális projektekbe, és így tovább, ez egy jó példa, mert akkor pontosan az a fenntarthatóság valósul meg, amit ön említett. Vannak persze konkrétabb termékek, Például ugye a zöld kötvényeket említhetjük, amelyeket szintén érdemes megvizsgálni. Vannak olyan országok, ahol nagy az ezek iránti kereslet. És tudom azt is, hogy elég sok vállalkozás van, amely azt gondolja, hogy kereskedelmi szempontból és a szociális, illetve környezetvédelmi szempontokból is hasznos ez a fajta tevékenység. Ami a bankokat, a kisbanki tevékenységet illeti, igen, vannak olyan tagállamok szerintem is, amelyek pontosan ebben az irányban kívánnak elmozdulni, amelyet ön említett. Én nagyon szívesen folytatok önnel eszmecserét ebben a témában, tehát hogy hogyan lehetne ezt a banki oldalról megvizsgálni. Ez is egy picit a tőkepiaci unión kívül esik, de szerintem is, hogyha van módja annak, hogy ezt eh, a vonalat erősítsük, akkor én ezt szívesen megteszem. Az alap eh, megközelítésem az mindig az, hogy hogyan tudjuk kiegyensúlyozni azt, hogy a növekedést ösztönözzük, de közben a kockázatokat csökkentsük. Én nem hiszek abban sem, hogy mindenkire ugyanazt a sapkát húzzuk rá, tehát ugyanaz a megoldás jó mindenkinek. Robusztus pénzügyi rendszert szeretnék eh, látni. Köszönöm. Margot Parker az RTD-től. Uh, good morning, Lord jó napot kívánok, Hill úr! Nem szükséges emlékeztetni önt arra, hogy Juncker úr a főnöke, és hogyha azt mondja, hogy az Egyesült Királyság nem különleges eset, akkor mondja el kérem, hogy hogy tudja elképzelni, hogy a brit miniszterelnök ilyen véleménynek adhatna hangot. És másik kérdésem, hogy mivel a pénzügyi stabilitásért felelős, akkor valószínűleg el tudom képzelni, hogy fellélegzett, amikor a görög mentőcsomagot meghosszabbították a múlt héten. Szeretném, hogyha erről nyilatkozna. Uh, well, I, I, on, on, on your first question. Az első kérdésével kapcsolatban nem mondanám soha, hogy Nagy-Britannia nincs különleges helyzetben. Amit a tőkepiaci unióról mondtam, az egy olyan nézet, amit igen, és magaménak tartok. Először is mind a 28 tagállamra kell, hogy vonatkozzon, másodszor pedig, amikor megkérdeznek arról, hogy ez most egy londoni city projekt lesz, akkor erre azt szoktam válaszolni, hogy ha jól működő belső piacunk van, egy nyitott, jól működő belső piacunk, ahol a vállalatok erősek, jól szolgáltatnak és versenyképesek, akkor mindenkinek van lehetősége mindenre, attól függetlenül, hogy hol van a székhelye. Most a másik kérdés, a görög helyzetre vonatkozó kérdés, erre azt tudom mondani nagyon röviden, hogy világos, arról van szó, hogy az Eurogroup tagjai, és különösen Németország igyekszik megtalálni az előttünk álló kihívásokra a választ, és egy olyan megoldást találni, amelynek keretében a kötelezettségvállalásoknak eleget lehet tenni, és, a görög, és Görögország az eurozóna tagja marad. Mivel ez mindannyiunk kívánsága, nem csak Görögországé, hanem az eurozóna más, más tagjai is. Köszönöm szépen, Barbara Kappel a következő hozzászóló. Köszönöm szépen a Tőkeunióról tartott bevezetőjét. Azt mondta, hogy már 50 éve ez a téma, ezért is mondhatjuk, hogy ma már a valóban aktuálissá vált, különösen a válság miatt, és azért, mert Európa majdnem 400 milliárd eurós befektetési hiányal küzd a hosszú távú befektetések és az intézményi befektetések terén ez különösen érdekes. 12 ezer milliárd eurót lehetne különböző intézményi befektetőktől a befektetések felé, beruházások felé folyósítani, azt írja a zöld könyvben aztán a Juncker tervvel kapcsolatban 315 milliárddal számol az FC. Ezekkel kapcsolatban az a kérdésem, hogy itt a tervek között ugye szerepel a hosszú távú befektetés, és ezek az alapok. Milyen ösztönzőkkel kívánja különösen a nyugdíjpénztárakat és a biztosítókat ösztönözni a befektetésben? Tehát arra, hogy európai szintű befektetéseket tegyenek. Más, második kérdésem pedig, hogy tudja azt elérni, hogy a hosszú távú befektetések is pontosan az infrastruktúra és a növekedés fejlesztését támogassák majd? Válasz. A kérdés, hogy hogy tudjuk ösztönözni a hosszú távú befektetést, beruházást, ez tulajdonképpen az egész tárgynak a középpontjában van a tőkepiaci unió kialakításának kulcskérdése több lépést is tettünk. Tavaly megteremtettük az európai hosszú távú befektetési alapokat, és most az a feladatunk, hogy ezt kibontakoztassuk. De úgy gondolom, hogy ha képesek vagyunk a tőkepiaci uniót beindítani és jó működésre serkenteni, akkor az a fajta hosszú távú befektetés, amelyet a amelyet a, a biztos, biztosítók és a nyugdíj biztosítók tudnak tenni. Tehát az, ami biztosítja, hogy hosszú távon ö, ö, meg lesz a, a, a profit, és visszakapják a pénze, pénzeiket, akkor <clears throat> pontosabban meg kell határozni, hogy, hogy a hosszú távú befektetések mire mennek ki. Valóban igaza van arra, hogy a 315 milliárdos Juncker terv, az FC, ez egy hosszú, egy, egy rövid, illetve köz, középtávú intézkedés, ez be fogja indítani a folyamatot, és ami viszont a tőkepiaci unió kialakításához szükséges, az egy hosszabb távú intézkedés. Köszönöm szépen. Biztos úr, azt hallottam, hogy most kell befejeznünk a találkozót, mivel biztos úrnak sietni kell a repülőtérre, hogy elérje az amerikai járatot. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen, hogy bemutatkozott, hogy, hogy bevezetőt tartott, hogy részt vett a vitában és várjuk a tőkepiaci unióval kapcsolatos munkában az önnel tartó további együttműködést. Köszönöm. Please may I ask the press to... Szeretném kérni a sajtót, hogy távozzanak. Folytatnunk kellene az ülést. Thank you.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 Take seat. Kedves kollégák, folytatnunk kell, üljenek le, vagy hagyják el a termet. I welcome. Üdvözlöm itt körünkben az Eurogroup elnökét, Dijsselbum urat. Gazdasági párbeszédet folytatunk az Euró csoporttal, ami egy fontos eszköz az Európai Parlament és az Eurogroup között, mert az Eurogroupnak kulcsfontosságú szerepe van az európai gazdaság irányításban, mi pedig a demokratikus elszámoltathatóságot gyakoroljuk. Az Eurogroup egy speciális intézmény, ami informális, és informális szerepe van, tehát nem jogalkotó jellegű intézmény, ugyanakkor mégis az eurozóna irányítása szempontjából rendkívül fontos, bizonyos speciális feladatokat végez el, és a stabilitási mechanizmus létrejötte pedig egy olyan eszköz, amely a gazdaság irányításnak egy fontos eleme, még akkor is, hogyha itt van ugye egy kormányközi aspektus is. Az euró csoport, az Eurogroup ezzel az eszközzel csak még fontosabbá vált, tehát a stabilitási eszközzel, és ezért is gondoljuk azt, hogy az Eurogroup legyen elszámoltatható a polgárok irányába is. Ezért hívtuk meg, és örülünk neki, hogy itt van, elnök urat, a gazdasági párbeszéd napirendjén az eurozóna általános helyzetének áttekintése van, az európai szemeszterrel is foglalkozni szeretnénk, ugyanakkor egy stratégiai párbeszéd is zajlik arról, hogy mi legyen a görög segélyprogrammal, és Tyson Bloom úrtól reméljük, hogy megtudjuk, hogy mit gondolnak a tegnap benyújtott görög programról. Át is adom a szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, nagy örömmel jöttem ide vissza az ekonba. Mielőtt a görög témával foglalkoznék, néhány átfogóbb jellegű dologra is kitérnék, mert nem csak a görög helyzettel foglalkozunk a napirend szerint. Január 1-én, ahogy önök is tudják, Litvánia 19. tagja lett az eurozónának bevezették az eurót, megérdemelték, sokat tettek ennek érdekében. Egy nagyon kemény konvergencia folyamatot tudnak maguk mögött, és a pénzügyi válság és kiigazításokat igényelt. Litvániától az átmenet az euróra könnyen zajlott, és a közvélemény támogatja az eurót. Ami a gazdasági kilátásokat illeti, a múlt héten az Eurogroup ülésén beszéltünk a gazdasági kilátásokról. E, óvatosan optimisták vagyunk. A bizottság 1,3%-os növekedést vár az eurozónában 2015-ben, ami aztán ez 1,9%-ra növekedhet 2016-ban. A belső kereslet erősödik, csökkennek az energia árak, e, és ennek is pozitív hatása van, ami jó hír. Ugyanakkor reálisan kell gondolkodnunk, a monetáris politika támogatása önmagában nem teremti meg a tartós növekedést, és nem teremti meg az ilyen növekedést az olajárak csökkenése sem önmagában tehát a strukturális reformokról sem szabad megfeledkezni, a hatékonyságot, a termelékenységet javítani kell, produktív eh, beruházásokra van szükség ahhoz, hogy versenyképesebbek legyenek a gazdaságaink, és eh, a fiskális óvatosságot is eh, folytatni kell, ami a stabilitáshoz hozzájárul, a stabilitás pedig a növekedés elengedhetetlen előfeltétele az Eurogrupban, pedig mi nagyon is oda fogunk figyelni ezekre a dolgokra. A megfelelő strukturális politikák létrehozása a legnagyobb kihívás előttünk, különösen fontos akkor, hogyha az LKB likviditást produktívan akarjuk felhasználni. E, hatékonyabb munkaerőpiacra van szükség, e, arra, hogy a munkanélküliek könnyebben találjanak munkát, e, a termék és szolgáltatási piacokból ki kell küszöbölni a torzulásokat, javítani kell a befektetési légkört, és az adóterhelést a munkaterhektől át kell irányítani más területekre. A 2014-es eurózórára vonatkozó ajánlások után az Eurogroup megegyezett eh, abban, hogy a munkát terhelő adót eh, Eh, csökkenteni kell, és eh, az elkövetkezendő, illetve az idei évben majd ennek gyakorlati megvalósításával is fogunk foglalkozni, koordináljuk a politikát, és megpróbáljuk a közös előreutat is megfogalmazni. E, az ECOFIN-en belül az EU beruházási tervéről, illetve a növekedés finanszírozási kezdeményezésről zajlanak tárgyalások, ezek fontosak az Eurogroup számára is. Ebben a munkában a parlament is komolyan részt vesz. E, reméljük, hogy életképes beruházási projektek és e, megfelelő közfinanszírozás fog megvalósulni a beruházási környezetet is javítanunk kell, nem csak az állami szféráról van szó, a belső piacnak a megerősítéséről, van szó, e, tőkepiaci unió felé szeretnénk elmozdulni, digitális belső piacot szeretnénk kialakítani, illetve egy e, egységesebb energiapiacot is. Ami a e, fiskális politikát illeti, ott értünk el sikereket, az eurozónán belül csökkent a deficit, 2,6% átlagosan a GDP-hez képest, 2014-ben ez volt az arányszám, és a jelenlegi becslés 2,4% az eurozónában korábban 2015-re vonatkozóan, ami még mindig magas abban az értelemben, hogy pufferekre van szükség ahhoz, hogy az esetleges jövőbeni gazdasági megtorpanásokkal szembe tudjunk nézni, de mégis eredmény. Második éve már az Eurogroup a költségvetési tervekkel is foglalkozott, úgy találtuk, hogy a költségvetési tervezetek egyike sem katasztrofális, illetve nem elfogadhatatlan, ugyanakkor a, a növekedési és stabilitási paktum e, egyes elemeit egyes tagállamok nem megfelelően e, készültek betartani a költségvetési tervezetben. A peer review e, folyamatában felhívtuk erre a figyelmet, és a következő Eurogroup ülésünkön márciusban a fejleményeket is vizsgálni fogjuk, akkor, hogyha a bizottság a maga értékelését időben elkészíti. Most akkor a programországokra, illetve a program után állami eh, felügyelet alá tartozó országokra koncentrálnék. Írországban ugye 2014-ben lezárult a program, eh, minden fronton Írország eredményeket ér el, jók a növekedési kihlátások, 4,8% 2014-ben, 3,5% 2015-re vonatkozóan a foglalkoztatás eh, jelentős mértékben nőtt tavaly, és úgy tűnik, hogy ez folytatódni fog. Idén is Portugáliában a pénzügyi és eh, gazdasági eh, környezet javult, mert folytatják a az óvatos költségvetési politikát, a versenyképesség javult, a külső kereslet nőtt, fokozatos javulásra számít a bizottság a portugál államháztartásban, illetve arra, hogy folyamatosan és fokozatosan csökken az a, a munkanélküliség. Cipruson is sikerült eredményeket elérni, stabilizálták a pénzügyi szektort, és 2015-ben ott is beindulhat a növekedés a, a foreclosure, tehát a A, a közelmúltban elfogadott törvény Ciprusban, miszerint felfüggesztik a kisajátításokat, a banki eh, kisajátításokat, ez sajnálatos. Görögországgal foglalkoznék akkor most. Eh, Görögország kérte hivatalosan a Master Financial Assistance Facility-nek, a, ez a hivatalos neve a görög programnak, tudom nehezen kiejthető, e, egyszerűen programnak vagy, megolda, vagy megállapodásnak fogom mindentől kezdve nevezni. Szóval ennek a meghosszabbítását kérték, az EFSF e, kötvények meghosszabbítását is e, kérték, ami gyakorlatilag egy készenléti puffer a görög bankok újratőkésítése céljából. Az Eurogroup múlt pénteken jutott megállapodásra, ennek a megállapodásnak fő belemeit eh, ismertetném. A hosszabbítás célja az, hogy Görögországnak lehetőséget adjunk a megállapodás maradékának végrehajtására. A görögök a hosszabbításon kívül még egy sor ígéretet is tettek az eurozóna partnereiknek, például kötelezettséget vállaltak eh, hogy nem fogják eh, visszatéríteni a már meglépett reformokat, illetve egyoldalú lépéseket sem fognak tenni, amelyek eh, veszélyeztetik Görögország eh, stabilitását. Emellett eh, a pénzügyi kötelezettségeik tiszteletben tartására is tettek egyértelmű kötelezettségvállalást, és arra is, hogy elsődleges fiskális töbletet kívánnak eh, elérni eh, annak érdekében, hogy az adósság fenntartható legyen. Azt gondoljuk, hogy a görög hatóságok, és azt várjuk el, hogy együtt működjenek a banka, központi bankkal és a bizottsággal a rugalmasság tovább biztosítása érdekében a görög kormány emellett kötelezettsége vállalt arra, hogy egy szélesebb és mélyebb reform eh, folyamatot hajt végre, amelynek eh, célja a pénzügyi szektor megerősítése, a munkateremtése, a szociális igazságosság, vagy társadalmi igazságosság. A görögök tegnap benyújtottak egy sor reform javaslatot. Egyes újságok azt írták, hogy nem adták le a görögök határidőre ezt a tervet, végül is kicsit későn, de leadták és eh, a bizottság, valamint eh, az EKB most elemzik ezeket a vállalásokat, és eh, döntik majd el, hogy ezek alkalmasak-e arra, hogy a felülvizsgálatot sikeresen befejezzük, tehát elégségesek-e ezek az ígérvények nemzeti folyamatok beindulnak annak érdekében, hogy négy hónappal meghosszabbítsuk a e, görög e, támogatási programot. A görög hatóságok ezt követően a tegnap benyújtott e, intézkedéseket alaposan kidolgozzák, és megállapodnak az intézményekkel, valamint az euró gruppal április végéig, és erre azt mondom, hogy legkésőbb április végéig. Csak a felülvizsgálati folyamat jóváhagyása E, fogja lehetővé tenni azt, hogy folytatódjon az ESF program, illetve e, az egyéb e, előre tervezett programok. A buffer addig is rendelkezésre áll, tőke föltőkisítésre, illetve szanálásra, bankszanálásra, de csak akkor fogjuk ezeket a pénzeket átadni, hogyha az SSM a supervisor ezt kéri. A pénteki megállapodás és a remélhetőleg ma várható fejlemények, illetve a nemzeti parlamentek erre a hétre várható jóváhagyása remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy minden fél között helyreálljon a bizalom, és újra pályájon áll, pályára álljon a görög gyógyulás, fellendülés. Ezzel időt adunk a görögöknek arra, hogy a további együttműködést kidolgozzuk. Remélhetőleg a pénteki megállapodáshoz mindez hozzájárul. Ennyit szerettem volna előjáróban elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen a Eurogroup elnökének ezt a bevezetőt. Kérdések köz, következnek először Bulkel Bász az EPP nevéből. Köszönöm szépen Dysel Blum úr. Először is köszönöm szépen a helyzet ennyire határozott kezelését az elmúlt hetek alatt. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam, amikor azt mondta, hogy a görög kormány vonakodás nélkül beadta ezt a listát. Varoufakis úrra tartott tegnapi interjúból én azt vettem le, hogy ő azt mondta, hogy nem, nem ők voltak a késlekedés oka, hanem a Eurogroup Szeretném, hogyha erre nyíltan válaszolni, hiszen arról is szólt, hogy, hogy fontos a bizalom visszaállítása, és én nekem az a benyomásom, hogy pontosan az elmúlt hetekben mióta az új görög kormány elkezdte a munkáját, nagyot romlott a bizalom köztünk. Tehát azt kérdezném, valóban úgy gondolja, hogy rövid távon most lehetőség lesz arra, hogy a bizalmat újra visszaállítsuk? És persze akkor még a kérdés az is, hogy vajon mennyire gondolja komolyan a görög kormány ezeket a reformokat. Évek óta figyeljük már, az EUGRO Group elnökeként önnek is nagy tapasztalata van már arról, hogy, hogy mennyit ígértek meg a görögök. Mit gondol, hogy most mennyire gondolják komolyan, mennyire, gondolja komoly, mennyire lehet komolyan venni az új görög kormány ígéreteit? Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseit. Először is nem volt késlekedés. Úgyhogy nem is tudom mondani, hogy ki felelős a késlekedésért, mert nem volt a görög kormányt mikrofon nélküli bekiabálás. A görög kormány az első reformakkal kapcsolatban el, beadandó listát hétfőre ígérte, és 15, 11 óra 15-kor ez be is érkezett, legalábbis az én e-mail fiókomba. Úgyhogy ez egyelőre pozitívnak mondható. Aztán megemlítette a bizalmat, én úgy gondolom, hogy azt kell mondani, hogy az új, a görög választások utáni néhány első hét alatt valóban kockáztatták az Eurogroup néhány tagállamának bizalmát. És ezért mondom, hogy ez az első lépés, hogy most vissza kell állítani a bizalmat. Azt kérdezte, hogy mennyire veszi komolyan vajon a görög kormány a reformokat. Én úgy gondolom, hogy nagyon komolyan veszik, de új kormányról van szó, és egész más a politikai elképzelése, mint az előzőnek, ezért változtatásokat akarnak a megállapodott kereteken belül majd meglátjuk, hogy e- ezen belül a fiskális fenntarthatóság, a gazdasági fejlődés, a, a, a pénzügyi elszámoltathatóság célját tudják-e teljesíteni. De ugye megvan ez a segélycsomag, mindig is párbeszédet folytatunk a kormányokkal, mindig is volt egy ütemterv, mindig is voltak feladatok, elképzelések, és a görög kormány e, ezeknek kíván megfelelni. De azt, egyik, de, de azt nem mondhatják, hogy az egyik programnak az egyik felét beszüntetik, nem tehetnek egyoldalú lépéseket, és szeretnék, szeretnék, hogyha az eurozóna további finanszírozást adna nekik, ehhez meg kell felelniük a követelményeknek. Tehát ez az lista, ez nem egy új megállapodás, ez csak egy indikatív lista arról, hogy mit hajlandók, milyen lépéseket hajlandók tenni annak érdekében, hogy folytathassák a munkát. Most kidő kell arra, hogy ennek a részleteit megvizsgáljuk, és hogy eldöntsük-e, hogy a következő négy egy hónapra ez elegendő lesz-e. Köszönöm szépen. Eliza Ferreira a szociáldemokraták nevében a következő felszólaló. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Két kérdésem lenne. Az első ahhoz kapcsolódik, amit akkor mondott, mikor legutoljára meghívtuk ide, és megkérdeztük arról, hogy politikailag mennyire elszámoltatható a Trojka a Eurogroup elnöke felé. Akkor azt válaszolta, hogy az Eurogroup elnökeként Mm, ugye önnek nincs elég eh, személyállománya arra, hogy tárgyalhasson, hogy kövesse a részleteket a vitával kapcsolatban, és ezért bízik az e- Európai Bizottság elnökének az ítéletében, vagy megítélésében. Múlt héten aztán Moszkovicsi biztoson keresztül egy javaslat született a görög programról, amit amit a görög pénzügyminiszter szerint ön támogatott, de aztán ezt rögtön vissza is vonták, új javaslatot készítettek. És itt a sok szó esett a pénzügypiacokba vetett bizalomról emiatt a hosszú késlekedés miatt. Szeretném megkérdezni, hogy mi is történt itt, hogy kifelelős az ütemterv menedzseléséért, kezeléséért. Ezen az első kérdésem, a második pedig a nyomonkövetéssel kapcsolatos. Ugye most folynak a tárgyalások, stabilizálni kell a tárgyalások környezetét, Mário Draghi azt mondta, az eurozónát bármilyen áron meg fogjuk őrizni, és Jean-Claude Juncker biztosította, hogy Görögország nem fog kilépni az eurozónából. Ezek a gondolatok, a, ezek előn egyetért, és milyen struktúrális reformok szükségesek ahhoz, hogy ezt meg is tudjuk tartani? Köszönöm szépen először is, és ezt már korábban is elmondtam, az intézményeknek tanácsadó szerepük van az Eurogroup felé. Igaz, hogy nagyon kicsi a titkárságom, ezért az Európai Központi Bank, az IMF és a bizottság munkáját nem tudják ők elvégezni ezekkel a programokkal kapcsolatban. De ugyanakkor ez mindig politikai döntés is, tehát amikor azt mondják, hogy a trojkát kell vádolni a hibákért, akkor én azt mondom, hogy a Eurogrupot kell, mert ott születnek meg a végleges döntések, és ott kerülnek felhasználásra az, er-, az európai alapok. Tehát azt mondta, hogy bemutatta Moszkovicsi biztos úr ezt a dokumentumot. Ugye Görögország és a Eurogroup többi tagállama közötti tárgyalásokról volt szó. Hetekig találkoztunk, üléseztünk annak érdekében, hogy megoldást találjunk. Olyat, amelyet a görög kormány és a többi 18 pénzügyminiszter is tud támogatni. Most itt az ideje arra, annak, hogy áttekintsük ezt az egész folyamatot, ezt a néhány hetes munkát, hogy megnézzük, hogy Görögországnak milyen a helyzete politikai és pénzügyi szempontból, és hogy, hogy tudjuk, hogy, hogy tudtuk volna, hogy nem tudtuk volna befolyásolni ezt a megalapodást. Én úgy gondolom, hogy ez szükséges folyamat volt, konfrontációra került sor politikai és programtartalmi szempontból is, de jó eredménnyel jöttünk ki belőle. Egyetérték Mário Drágival és Juncker úrral azzal, hogy a Grexit, a görög eurozónából való kilépés nem aktuális. Nekem az a célom, hogy az eurozónát megőrizzük, hogy erős legyen az eurozóna, együttműködjön és együtt maradjon. Nehéz lesz, nagyon sok problémát fogunk még látni, de együtt kell, hogy maradjunk, ez az én meggyőződésem. Köszönöm szépen, az ECR nevében Zámpotár Holyászó. Thank you, Chair. I will... Köszönöm, elnök úr. Én is ugyanezt a témát fogom folytatni, Díszöblom úr. A választások után ugye tegyetek a plegykák, még akkor is, hogyha ön azt mondta, hogy a Grexit-tel nem foglalkozik, de azért a plegykákból az kiderült, hogy az Európai Központi Bank fontolgatta ezt a lehetőséget, és egy-két tagállam terveket készített egy lehetséges görög exitre. A legutóbbi fejlemények alapján úgy tűnik, hogy nem sürgető a görög exit, viszont hetente jönnek az újabb fejlemények, és nem tudjuk, hogy mennyire stabil az új kormány például. Ezért nem zárhatjuk ki a görög exit lehetőségét és emiatt a jogbiztonsága annak, hogy egy tagállam hogyan lép ki az eurozónából, anélkül, hogy az Euróból, Európai Unióból kilépjen, hasznos lenne. Tehát az én kérdésem ennek fényében a következő, milyen politikai, jogi vagy gazdasági kereteket tudna ön elképzelni, amelyekről tárgyalnának az eurócsoporton belül annak érdekében, hogy csökkentsék a lehetséges negatív, tovagyűrűző hatásokat, hogyha mondjuk egy ország kilép. Ugye az EU számára, vagy az eurócsoport számára a legveszélyesebb valószínűleg az lenne, hogyha elutasítaná még ezt a beszélgetést is, hogy erről megbeszéljen. Köszönöm, mondja az elnök úr. Hát a szerződésekben ez a lehetőség nem szerepel, de azért hallgassuk meg az eurócsoport elnökét. Köszönöm, elnök úr, igen, ez egy nagyon jó válasz. Mondta a kérdező, hogy több tagállam felkészült. Én csak egy országról hallottam, ahol volt kabinetülés, ez pedig a brit kormány volt, amely összeült megvitatni ezt a témát. Legalábbis a médiából ez derült ki. És hát ugye tudják, hogy a britek még nincsenek is benne az eurócsoportban nem. Erről tehát nem folyik az eszmecsere, és ez is azt mutatja, hogy nagyon határozottan elköteleztük magunkat, hogy az eurozóna integritását megőrizzük és érintetlenül meghagyjuk az eurozónát. Ha a politikusok elszántak, akkor abból nagyon furcsa negatív jel lenne mondjuk a egy ilyen kilépés a monetáris unió szempontjából. Lehet, hogy ő nem osztja az én véleményemet. Persze én úgy gondolom, hogy van itt eh, még tennivaló, javíthatunk sok mindent, erősíthetjük a monetáris uniót, a kereteket, az együttműködés kereteit, de én nem hiszem, hogy hasznos lenne állandóan visszatérni, újból és újból visszatérni arra a lehetőségre, hogy az országok kilépjenek az eurozónából. Túl sok tőkét eh, tettünk ide be, és egyébként politikai tőkére gondolok, nagyon sok munkát végeztünk annak érdekében, hogy az uniót erősítsük, úgyhogy ezt fenn kellene tartani. Több ország is még gazdasági szempontból törékeny, a sérülékeny. Hát a válasz az pont az lenne az ő esetükben, hogy ne távozzanak az eurozónából, hiszen ez ajánl védelmet, hanem működjenek együtt a partnerekkel, és a gyenge pontjaik, a gazdaságaik, illetve a kormány működésének gyenge pontjain javítsanak. Sokat ennivaló, de elszentek vagyunk, hogy el is végezzük a munkát. Igen, egy perc van a kérdezőnek, akkor hadd fogalmazzam át újra a kérdésemet. Közeleltünk egy olyan helyzethez, ugye a kormány a választások előtt azt ígérte, hogy megváltoztatja a politikáját, most úgy tűnik visszavonják az ígéreteiket, amelyeket a népüknek tettek. De mi történik, hogyha van egy olyan kormány, amely nem vonja vissza az ígéreteit, a kilépésre vonatkozó ígéreteit? Mit fogunk akkor tenni, hogyha nem vagyunk felkészülve? Nos, én nem a spekulálás céljával kezdtem politikai pályába. Én szeretnék célukat elérni, és azt az iránt dolgozni, amit kitűztünk. Mi az új görög kormány szeretnénk stabilan látni, és azt, hogy Görögország stabilan elfoglalja a helyét az eurozónában, látjuk, hogy a görög nép is támogatja ezt, a várakozásoknak tehát megfelelünk, úgy, hogy a nehézségeket megoldjuk, amelyek még a görög magán, illetve állami szférában megvannak a gazdaságban. Ez bizony időigényes lesz, nehéz lesz, a politikusoknak el kell szánni magukat a cselekvésre, elsősorban Görögországban, de az eurócsoporton belül is. Ezt tesszük, és ezért dolgozunk. Köszönöm, mondja az elnök úr, a liberálisok következnek, van Nibenhajten következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Holland nyelven fogom föltenni a kérdésemet. Hát, mivel ugye az eurócsoport elnöke Dijsselblum, a Dijsselblum úr. Nos, a múlt héten a görög dráma úgymond újabb fordulatot vett, és azt is tudjuk, hogy a reformok, a szükséges reformok nem bonyolultak le még Görögországban. Én pont ezekkel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Mário Draghi nagyon világosan elismerte, hogy az Európai Központi Bank felhasználta gyakorlatilag az összes lehetőségét a helyzet könnyítésére. De hát hogyan tudják önök befolyásolni Görögországot, hogy folytassák a reformokat? Ön, mint az eurócsoport elnöke, hogyan tudja azt garantálni, hogy egy ország valóban ne is teszi ezeket a reformokat az asztalra, végre is hajtja a feladatait? Nem tudom, hogy feltételezhetem -e ezt. Tehát ugye önök előtt itt áll a feladat, ez egy e, csomag, görögöknek teljesíteni kell. Ugye Franciaország is kapott e, könnyítést, illetve e, halasztást, úgyhogy engem érdekelne, hogy ön ezt hogy látja, hogyan lehet Európát versenyképessé tenni, hogyha mindig így működünk? Köszönöm szépen, és köszönöm a kérdést is. Hát azért lehetünk azt hiszem optimisták, persze óvatosan, de az óvatos optimizmus az megengedhető láttuk a jelentést az európai strukturális reformokról Európában és az eurozónán belül. Világos az előrehaladás, tehát lehet látni, hogy a reformokat megvalósították azok az országok, amelyek ebben a programban részt vesznek, de például a balti államokban is beindultak a reformok, a saját hazámban is nagyon erősen zajlik a reformtevékenység, és ez elterjed egész Európában a főbb problémákat megoldjuk, a gazdaság struktúrája, a kormány működése, néha a jogrendszer veszélyezteti a befektetéseket, és így tovább. Tehát ezekkel a problémákkal foglalkoznak a tagállamok. Mert említette Franciaországot, az OECD elemzésből látható volt, hogy a pénzpiacok és egyéb reformok is zajlanak, pénzpiaci és egyéb reformok is zajlanak, tehát Franciaország is tett lépéseket. Hát, hogy hogyan lehet nyomást gyakorolni, vagy hogyan lehet elérni. Hát igen, fiskális értelemben nagy a mozgásterünk, de hát az, hogy elérjük, hogy a reformokat végrehajtsák, abban a tekintetben kevesebb. Próbálunk erősebb koordinációt megvalósítani az eurócsoporton belül, tehát a különböző témákat napirendre tűzzük, az egyes reformokat megvizsgáljuk, hogyan végzik a tagállamok, jó gyakorlatokat vizsgálunk, megpróbálunk standardeket kidolgozni, amelyeket a tagállamok elérnek, az adóügyi kérdésekről is beszélünk, tehát ezek azok a témák, amelyek a leginkább a napi renden szerepelnek, de egyébként a rugalmasságról szóló bizottsági anyag is foglalkoztat bennünket. Össze lehetne kötni azt, ugye, hogy mit végzünk a fiskális oldalon a strukturális reformokkal, hiszen ezen, ez utóbbiaknak is pozitív hatása van a költségvetésre. Például ugye a nyugdíjrendszer reformja komoly fiskális nyomástól szabadíthat meg egy-egy tagállamot, vagy például, hogyha valaki foglalkozik az egészségügy egyre növekvő költségével, akkor ez is fiskális könnyítést jelent. A paktum megelőző része, ugye, ami nagyon érdekes, tehát, hogy az egyes tagállamoknak adjanak időt arra, hogy a célkitűzésüket elérjék, akkor, hogyha látszik, hogy valóban komoly reformokat hajtanak végre. Tehát megpróbáltunk nagyobb mozgástérre szert tenni, abban, hogy befolyásolhassuk a reformok végrehajtását. Egyetértek önnel abban, hogy strukturális reformokra van szükség, ezek különbözőek minden egyes tagállamban, tehát részletes elemzést kell végrehajtani, nagyon ügyesen, okosan kell ezeket kidolgozni, néha beépíteni eleve a negatív, esetleges negatív következményeket, de azt hiszem elengedhetetlen, hogy Európában a versenyképességet növeljük, nem csak az eurozónában, hanem az EU egészében. Köszönöm. A GUE frakció következik Dimitris Papadimopoulos. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretettel üdvözlöm az Európai Parlamentben Nemrég olvastam a bizottság első megjegyzéseit a listával kapcsolatban, amelyet a görög kormány időben benyújtott. Kielégítőnek tartják, és azt is hozzátetszik, hogy a bizottság bizakodó felől, hogy a görög kormány az adóelkerülés és a korrupció ellen megfelelő intézkedéseket fog hozni. Ön látta ezeket a megjegyzéseket? Aztán azon kívül szeretném két kollégámat megnyugtatni, a brit konzervatív és a német néppárti kollégámat, a görög kormány valóban nagyon komolyan veszi a munkáját, nagy támogatását élvezi a népességnek. 80%-ban támogatja, támogatja Görögország az eurozónában való bennmaradást. Kérdéseim. A 2012-es decemberi döntésében az Eurogroup elkötelezte magát arra, hogyha a görög államhoztartás elsőleges többletet produkál, akkor a görög adóssággal további lépéseket tudnak tenni. Mit gondol az Eurogroup, hogy a görög hatóságokkal mikor tudja elkezdeni az előirányuló munkát? Másik kérdésem. Na most, hogyha a program véget ér, akkor akár 25%-kal is romolhat a görög gazdaság helyzet, és ez egy társadalmi válságot fog generálni. Rengeteg ember munkanélkül van már is, és a szegénység, valamint a munkanélküliség csak nőni fog, a munkanélküliségi segélyekre pedig nincsen pénz azt mondta pénteken, hogy van elsődleges fiskális többlet, önök azt mondták, hogy most realisztikusan, hogy, hogy, hogy nem biztos, hogy ez a többlet valós, hogy meg ki kell igazítani. Mikor történik meg az, hogy a görög gazdaságnak végre lehetővé teszik, hogy dinamikusan elkezdjen fejlődni? Very much for your uh, questions. First of all, Ugye az első kérdés az, hogy eh, osztom-e a bizottság eh, első listájának pozitív eh, értékelését. Egyelőre nem tudok ebben nyilatkozni, mert azt gondolom, hogy először a három intézménynek kell bennünket tanácsal ellátnia, és amennyiben mind a három intézmény pozitívan fogadja a görög listát, akkor egy konferencia hívást fogunk tartani a miniszterekkel, és remélhetőleg támogatni fogjuk tudni ezt a csomagot. Ez egy folyamat első lépése, ahogy mondtam, ez egy első lista, amivel kapcsolatban még nagyon komoly munkát kell elvégezni. Ezt követően feltette a kérdést, hogy a az adósság mi lesz, és a november 12-i Eurogroup nyilatkozatra utalt. Amikor az emberek arra utalnak, akkor általában részben utalnak csak arra a nyilatkozatra, tehát csak egy részére, és ez így nem érvényes, ugyanis ott több kritériumot fogalmaztunk meg. Először is azt mondtuk, hogy az Eurogroup megfontolhatja amennyiben szükséges, ugye 2020-22-ben 22-re vonatkozóan fenntartható, a, fenntartható el az adó, adósság, akkor, a, akkor meg lehet fontolni a, a fenntarthatóságát az államadóságnak, akkor, hogyha Görögország minden feltételnek megfelel, betartja a programot, és elsődleges töblete van. Tehát amennyiben veszélybe kerül az adósság fenntarthatósága, és Görögország betartja egyébként az előírásokat, akkor felül lehet vizsgálni, vagy meg lehet fontolni, hogy mit lehet tenni az államadósággal. Akkor kell majd ezt megvizsgálni. Tehát kérem, ne szemezgessen ebből a nyilatkozatból, mert ez a nyilatkozat úgy kerek, ahogy kiadtuk. Tehát most itt ugye négy hónap hosszabbításról van szó, ez a négy hónap, amennyiben megegyezünk, lehetővé teszi a görög kormánynak azt, hogy további kötelezettségvállalásokat tegyen, végrehajtsa a programot, akkor vizsgáljuk majd meg az adóság fenntarthatóságát, és akkor vizsgáljuk meg hogy milyen döntéseket, milyen lépéseket, intézkedéseket tudunk hozni, akkor, ha szükséges. Nos, e, megint csak e, azt mondom, hogy e, az elsődleges az elsődleges többletben benne van. Az elsődleges többlet kérdése bent van a, 2000, a novemberi nyilatkozatban. Gyakorlatilag az egy kiigazítása a második programnak, az a nyilatkozat, vagy legalábbis arról szól arra reflektál, és eh, azt mondtuk, hogy eh, az elsődleges többlet növekedjen, tehát másfél, aztán három idén, jövőre pedig négy és fél Eh, hogy ez most, eh, hogy ez most eh, valós vagy reális-e, azt majd meg kell vizsgálni. Annak tudatában vagyunk, hogy a tavalyi év végén a görög gazdaság megtorpant, meg kell nézni, hogy az idei év első felében mi lesz, milyenek a fiskális célkitűzések, és hogy tényleg lehetséges-e a gazdasági körülményekre is tekintettel azt az elsődleges többletet elérni, amit egyébként amiben megállapodtunk. De ez egy dolog, hogy nem sikerül elérni, a másik dolog az, hogy a kormány azt mondja, hogy nem is akarja elérni. Azt egyoldalúan nem teheti meg. Tehát amennyiben a körülmények megkövetelik, akkor, ahogy a múltban is, a célkitűzéseket lehet módosítani, de a kormánynak ez nem lehet egy egyoldalú döntése, nem mondhatja azt, hogy mi a jövőben, jövőre nézve nem kötjük, nem érezzük magunkat kötelezve ezen célkitűzések által. Köszönöm, és valóban ez egy, egy fontos tisztázása volt a rugalmasság fogalmának, illetve mit jelent a rugalmasság a fiskális célkitűzések vonatkozásában. Ernest Gustafsson zöldek részéről következik. Vizelboy úr

amiket megállapodás, de ez nem igaz, is hagyja a programot, a megválasztása eh, eh, után az volt, hogy minden áron meg kell menteni az eurót, eh, mi nem a Grexitre készülünk, hanem gazdasági fellendülésre, annak folytatódására készülünk az eurozónán belül, beleértve Görögországot is. Nagyon röviden szólnék egy-két szót arról, hogy egy ország visszatér a régi valutájához, mert hogy gazdaságilag úgymond ez kifizetődő. Nos, esetben eh, azonnal azonnal csökkenne ennek az újra bevezetett eh, eh, valutának az értéke, ami teljesen fenntarthatatlanná tenni az adósságukat, ami a megtakarításait az embereknek gyakorlatilag amortizálná, és a, béreket is. Egy görög, egy, bocsánat, egy holland közgazdász azt mondta, hogy ha a devalválás, ha a devalválás megfelelő gazdaságpolitika lenne, akkor Zimbabwe lenne a leggazdagabb ország a világon. Azt gondolom, hogy a devalválás az csak rövid távú eredményeket ér el, hosszú távon viszont negatív következményekkel jár. Köszönöm. Monsieur le Président. Elnök úr. Úgy gondolja, hogy a devalválás az egy rossz döntés ugyanakkor van azért, meg azért van pozitív része is. Monetáris szabadságot élvezne Görögország, monetizálni tudná az adósságának egy részét, és vissza tudná fizetni herkat nélkül a, a, az adósságát. Ez nem jobb be, mint bennmaradni bármiáron az eurozónában. Uh, no, I would not agree with you. Ezzel nem tudok egyetérteni Görögországnak az lenne a jó, hogyha stabilizálódna a helyzet, szerintem ezt csináljuk éppen. E, ha elvégeznék azt a munkát, amit Görögországban el kell végezni ahhoz, hogy gazdaságilag erősebbek legyenek, az állami szolgáltatások jobban menjenek, illetve, hogy tisztességesebb legyen az adóztatás és az adóbegyűjtés. Tehát ezeket a dolgokat kell megcsinálni ahhoz, hogy Görögország fejlődjön az ön javaslatai azt gondolom, hogy csak destabilizálnák a helyzetet. Köszönöm. Delange úr következik, a Delange asszony a néppárt részéről. Köszönöm. Én is hollandul fogok beszélni, bár azt gondolom, hogy angolul fog válaszolni. Nyilván az Eurogroup elnöke ezt megteheti, de két kérdésem van. Sokat beszéltünk az elmúlt héten Eh, eh, arról a négy hónapos időszakról, ami most kezdődik majd. Engem inkább az érdekel, hogy a négy hónap után mi történik, ugyanis vásárolunk egy kis időt, de mi történik négy hónap után? Négy hónap után ugyanez a vita kezdődik újra? és az Eurogroup elnökeként ön milyen szerepet lát az intézmények számára, az EKB, az IMF, a bizottság, a tagállamok részéről mire számít, illetve önök úgy gondolják-e, hogy a hitelezők továbbra is hitelezni fognak. Hogyan fogjuk ezt a hitelkérdést menedzselni? Emellett azért Görögország miatt figyeljünk oda a többi országra is, illetve a többi területre is. A francia strukturális reformokkal kapcsolatban ön pozitívan nyilatkozott, nem tudom, hogy ezt mindenki osztja-e, de amire szükség van az az, hogy amikor a strukturális reformokról beszélünk, a költségvetéseket megnézzük, a 3%-os határt vizsgáljuk, és a francia jelentésnél, amikor majd azt vizsgáljuk, szerintem azért meg kell vizsgálni azt, hogy, hogy mi történik, több időt adni, hogy 2018-ig érjék csak el a, 10 a 3%-os eredményt. Ott bennem felmerül a kérdés, bennem, hogy ennyire rugalmasan bánjunk egy országgal csak azért, mert nagy ország, nem jelent -e ez egy veszélyes, egy veszélyes precedenst, Azt gondolom, hogy egységesen kell mindenkivel e, bánnunk. Ön, önnek abban igaza volt, hogy angolul fogok válaszolni. E, a négy hónapos időszak az két dologra kell. Az egyik a jelenlegi program befejezése, a másik pedig egy eh, mély elemzés elkészítése, és azonosítani kell az alatt azt is, hogy milyen finanszírozási kívások és egyéb kívások állnak Görögország előtt. Ezt követően dönthetünk amellett, hogy további együttműködési időszakra van szükség a görög kormányjal. Mi mindig azt mondtuk az eurócsoporton belül, hogyha Görögország elkötelezi magát a program mellett, és teljesíti a célkitűzéseket, akkor mi az eurozóna, eurócsoport részéről továbbra is támogatni fogjuk Görögországot. Tehát ezt az időszakot mi arra fogjuk felhasználni, hogy kitekintsünk a június utáni időszakra. Ön, önnek igaza van, Eh, az intézmények részesei maradnak ennek a folyamatnak, egyszerűen azért, mert erős érdekeltségeik vannak. Az IMF eh, program az valójában 2016 má, eh, közepéig fut, nincs tehát vége az IMF programnak négy hónap múlva, hanem az még azért onnantól kezdve egy darabig megy tovább. Ugyanez igaz a többi intézményre is, még akkor is, hogyha nem lesz follow-up program, vagy további megállapodás, akkor is lesz még program utáni eh, figyelemmel kísérés, eh, felügyelet, ha úgy tetszik, azért, mert eh, az európai hitelekre oda kell figyelni, ez egy komoly érdek, Ugyanez van egyébként a többi programból már kilépett országok esetében is, tehát Görögország sem lesz ebből a szempontból kivétel, de nyilván majd a nyár után a további támogatást át, átgondoljuk, meggondoljuk. Eh, a francia helyzettel kapcsolatban ön ismeri az álláspontomat. Én nem gondolom, hogy csak azért, mert egy ország nagy más eljárásban kell részesülnie, mint egy kisebb országnak. A bizottság eh, lehetőséget adott saját magának és Franciaországnak eh, arra, hogy tovább vizsgálják a számaikat, illetve tovább intézkedéseket dolgozzanak ki nem tudok arról, hogy az összes megoldási javaslat be, be, beérkezett volna. A bizottság fogja ezeket először elemezni, és március elején küldik majd át hozzánk az egész eh, fiskális keret hitelessége szempontjából lényeges az, hogy Franciaország is kitartson mellett reform eh, eh, dolgában is, és a költségvetési ügyek dolgában is. Én egyébként, én egyébként látom azt, hogy voltak pozitív elmozdulások Franciaországban, amit én üdvözlök. Jó dolog látni például, hogy egy eurozónában tartozó gazdaság egy kicsit megmozdult növekedésnek indult. Köszönöm. Éla Kaili következik az SND frakció része. Yeah. Well, uh, since uh, mivel Görögország és a Eurogroup a figyelmünk központjában áll, és mivel a megszorító politika sajnos azt eredményezte, hogy 30%-os lett a munkanélküliség, és hát nem sikerült, nem volt sikeres, azért most megint felmerülnek a kérdések, hogy mit tegyünk. A strukturális reformokra mindenképpen szükség van hosszú távon ahhoz, ahhoz hogy a gazdasági fejlődés meginduljon. Természetesen, ha ezt nem tesszük meg, akkor a gazdaság összeomlik. Viszont tisztázandólag a helyzetet megkérdezném Ugye az előző kormány a program két hónapos technikai meghosszabbotása után egy hitelkerettel tervezett. Most mi a helyzet? Meghosszabbítjuk a programot, de utána júliusban megint lesz egy, egy új feltételes hitel keret, vagy lesz egy teljesen új hitelprogram? Mikor tudja Görögország a 2014-es részletfizetési kereteket megkapni, hiszen még a márciusi finanszírozás fedezésére sem biztos, hogy mennyi kell. A a görög kormány kötvényeket fog kibocsátani, amelyeket a görög bankok meg tudnak majd vásárolni. Ez elfogadható javaslat lenne? Harmadik kérdés. Ahogy én tudom, a görög kormány két jogszabálya javaslatot nyújtott be. Az egyik egy ilyen száz részlet fizetésről szóló program az adófizetők felé, a másik pedig az eladósodott lakossági, tehát az eladósodott háztartásokra vonatkozó program, ezek, ezeket elfogadja majd a trójka, ezek megvalósíthatóak, vagy ezeket majd meg fogják változtatni április után? Köszönöm. Igen, erről beszéltünk, hogy legyenek -e megerősített, hogy legyen egy megerősített feltételes hitel program, amely ugyan feltételes, de legalább jelentene valamit, hogy ez megvalósítható-e vagy nem. Azt tudom, hogy ahhoz, hogy hatékony légy, legyen, ahhoz szükség van piaci hozzáférésre annak érdekében, hogy tulajdonképpen az ország saját magát képes kell, hogy legyen finanszírozni. Hogyha, a, hogyha ez, ez az elővigyázatossági keret, tehát egy ilyen elővigyázatossági eszköz. Tehát először is a görög gazdaságnak vissza kell térni a piacra. Azt kell megnézni, hogy erre vajon képes lesz-e és képes lesz a saját magát finanszírozni. Erre talán ön adja meg a választ. Na most a részletfizetési program, hát az attól függ, hogy hogy, hogy az el lesz-e fogadva, az attól fog függeni, hogy milyen lesz a felülvizsgálat eredménye. Jelenleg a programok egyáltalán nem működnek, és ezért azt tudom mondani, hogy ahogy a programok elindulnak, ahogy az új kormány elkezdi elindítani a, elindítani a reformokat, akkor rögtön elkezdhetjük megvizsgálni, hogy ezek fenntarthatóak, ezek a tervek, és ha igen, akkor kaphatnak erre pénzt. A T számlákkal kapcsolatban és az áprilisi tervekkel kapcsolatban azt hiszem, hogy az ECB, EKB úgy döntött, hogy a T számlák nem nem játszanak, tehát arról nem lehet szó, hogy az állam további kötvényeket bocsásson ki a görög bankoknak felvásárlásra. Ezeket most visszatartják annak érdekében, hogy a stabilitásuk, a banki stabilitás megmaradjon. És én úgy gondolom, hogy ez egy észszerű döntés volt. Az utolsó kérdése két konkrét tevre vonatkozott, ezeket nem ismerem, ezeket nem elemeztem, úgyhogy erre inkább nem reagálnék. Ezek a Görögország konkrét, görög kormány konkrét javaslatairól szólnak. Elnök, köszönöm szépen. Georgios Kirstos következik a néppárt nevében. Köszönöm én 35 eh, eh, évig eh, gazdasági szerkesztője voltam egy újságnak, és azt gondolom, hogy ez Eh, lehetővé tette, hogy megértsem jobban eh, a dolgokat. Néha eh, kicsit túl diplomatikusan fogalmazunk. Én azt gondolom, hogy a válságkezelés során egy komoly hibát követett el az euró csoport, és én azt gondolom, hogy Kylie asszonynak adott válasza is ezt mutatja nincs megfelelő finanszírozás a görög állami feladatokra az elkövetkezendő négy évben. Amikor a gazdasági sajtót olvassuk Görögországban, akkor azt látjuk, hogy eh, rövidtávú hitelekről, eh, tébilekről beszélnek, ugyanakkor eh, én nem nagyon hiszek ennek a sikerességében. A görög kormány jelenleg azzal szembesül, hogy havonta egy milliárddal csökken az adóbevétel, 1,2 milliárd volt februárban az adóbevétel csökkenés, 1 milliárd januárban. Ez felveti azt a kérdést, hogy egy olyan program, amely a gazdagok megadóztatásán adózik, az valójában vajon ezt pótolni fogja-e? Ugyanis be lehet szedni be lehet szedni 1-2 milliárdot a gazdatoktól, gazdagoktól, de közben ugye havi 1 milliárd esik ki máshol, és így a finanszírozási kérdés az adóbevételek elégtelensége miatt nem megoldott Egy hónap múlva akár már azt a következtetést is levonhatjuk az adóbevétel kiesések miatt, hogy a dolgok fölött elvesztették az ellenőrzést. Köszönöm. A kérdésre vártam. De aztán a végén talán lett is belőle valami. Financial needs over the uh, next couple of months. Valóban az elkövetkezendő hónapban van finanszírozási egénye a görög kormánynak, erről majd az intézményekkel nyilván beszél a görög kormány. Nem tudom, hogy mennyire akut a helyzet Eh, például a görög kormány cashflow-ja vonatkozásában. Erről nincs információm számomra, eh, annyi, hogy eh, annyi a feladat, hogy újra pályára tegyük a, a programot, és nézzük, hogy van-e előrelépés, és amennyiben van előrelépés, akkor mennek a pénzek. Így működtünk együtt az előző görög kormányjal, ezzel is így fogunk Eh, az, hogy vannak finanszírozási igények, amik esetleg akutak, emiatt nem fogjuk ezt a sorrendet megváltoztatni. Köszönöm, SND részéről, Pervans Berez. Euh, Köszönöm, eh, elnök eh, úr. Ami Görögországot illeti, nincs az a benyomása, hogy a nehézségek egy része az abból származik, hogy az előző kormány a saját újraválasztását gyakorlatilag biztosra vette, e, és e, éppen ezért nem vizsgálta meg e, nem vizsgálta meg azokat a dolgokat, amelyek a dolgok súlyosabbá válását elkerülhették volna. Ön osztja-e azt a nézetet, hogy valójában deflációs hatása volt a reformok egy komoly részének, és ezeknek a vizsgálata nagyobb visszafogottságot igényel, és nem csak a nyugdíjrendszer reformjára gondolok itt most. A 4 plusz 1 elnök, akit megbízott az Európai Tanács a, októberben tavaly, hogy folytassa a munkáját, az önök munkája is akkoriban kezdődött. Az ön nézetei szerint a Konvergenciáról volt szó abban a dokumentumban, amit kiadtak. Ugyanakkor ez az utolsó előtti oldalon szerepel csak, mégpedig negatív vonatkozásban. Az a feljegyzés teljes mértékben ignorálja a munkabizottság 2008-as munkáját, ignorálja a spillovert és a multiplikátor hatást is az eurozónában. Önnek mi az elemzése erről? És egyetérte azzal a diagnózissal, amely a bizottság elnökétől számít. Um, thank you very much for your questions. The first one was about... Köszönöm szépen a kérdést. Tehát először is, hogy a görögországi strukturális reform terv és ütemterv vajon ad-e elég időt? Ez a kérdés, hogy mennyi az idő. Az a kérdésem, hogy ugye a program értékelése a görög választás után miatt februárra halasztódott, ez azt jelenti, hogy az új kormány nagy nyomás hárult, a megválasztás és a februári időpont között, és úgy gondolom, hogy az, az ütemtervet azért úgy, kér, úgy készítették már eleve, hogy azzal számoltak, hogy minden ugyanúgy marad. Válasz. Nem, csak azért terjesztettük ki néhány hónappal a programot, nem, azért, nem csak a görög választások miatt, hanem más választások miatt is. Időnként így döntünk. A görög kormány azt ígérte, hogy korán tartja meg az elnökválasztásokat, megpróbálták, de nem sikerült neki. Ugye két hónapos rugalmasság itt már elég lett volna. Jelenleg a jelenlegi meghosszabbítás most elég időt ad az új kormánynak arra, hogy részletesen kidolgozhassa a programjait, és megfelelő hozzájárulással töltse ki a program kerete. Igaza van abban, hogy az új kormánynak nem volt elég ideje arra, hogy a terv jövőjét is átgondolja. Most viszont elég idő lesz arra, hogy ezt bizonyos keretek között maradva meg tudják tenni. A második kérdése az, az elemzése volt kapcsolatos, amelyet Juncker elnök benyújtott. A másik három elnök is megkapta ezt. Ha azt kérdezi, hogy én ezt támogatom-e, arra csak igen tudok mondani. Ha azt kérdezi, hogy a Euro, az eurozóna további irányítására vonatkozik-e ez a e, megjegyzés, vagy mond-e valamit nem, egyelőre még nem, júniusban fog majd összeállni egy ezzel kapcsolatos dokumentum, ezt nem csak a négy elnök fogja elkészíteni, hanem a parlamentet és a tagállamokat is bevonjuk ebbe. Juncker elnök igenis elkötelezett amellett, hogy minél szélesebb bevonással történjen meg ez a munka, tehát júniusban fog elkészülni az ezzel kapcsolatos végleges dokumentum. Az elemzés most csak azt nézi, hogy az a válság az elemzés ez, ez most egy, egy egy, egy lépés. Eleget tettünk a válság óta, arra egyértelműen az a válasz, hogy nem, de hogy mit tegyünk, azt majd ezután fogjuk kideríteni. Köszönöm szép. Tom, köszönöm szépen. Tom Bandel Kendelánynek következik most az LPP e nevében. Köszönöm szépen, ha megtehetném, akkor én is hollandul beszélnék most. Nagyon sokat eh, kimondtak, nagyon sokat kérdeztek, kérdeztek eh, Görögországról, de mivel én új tag vagyok, ezért az ön szerepéről érdeklődnék az európai szemeszterem belül, illetve az ő Görögország szerepéből. Úgy látjuk, hogy Görögország és az Eurogroup jelentősége egyre nagyobb lesz a nehéz döntések meghozatalakor nem ideális ez a helyzet, nem lenne inkább az a helyes, hogyha lenne egy állandó elnökség, és akkor lenne egy elnök helyettes, aki mondjuk az Eurogroup elnök helyettese lenne. Az európai szemeszterrel kapcsolatban azt lehet mondani, ez a legfontosabb eszközünk annak nyomon követésére, hogy az euró csoporton belül hogy folyik a növekedés, de nagyon, nagyon keveset tartanak be az ajánlásokból. Ez azt jelenti, hogy nem hajtjuk végre a javasolt reformokat, és ez majd makrogazdasági különbségekhez fog vezetni, és azokat megint csak nem javítják ki az államok. Úgy látom, hogy az EU csak akkor képes beavatkozni, amikor már túlzott álmháztartási hiány van, és akkor az már késő. Hogy lehetne kicsit jobb, megelőzőbb jelleggel cselekedni a jövőben, hogy tudjuk az európai szemeszter működését javítani. Nem lenne jó, hogyha szerződéseket készítenének a tagállamok a bizottsággal, amelyekben kötelezik magukat a szükséges reformok végrehajtására? Válasz. Köszönöm szépen a kérdést. Az első kérdésre. Ugye az Eurogroup szerepéről azt tudom mondani, hogy az Eurogroup a, az, az együttműködés koordinálója. Az, első, az előző hetek során igen nehéz volt a szerepeim koordinálása, összehangolása, de sikerült. Két, két és fél éve dolgozom ebben a, ezekkel a feladatokkal, és e, csak egyszer volt ennyire intenzív a munkateher, akkor is sikerült elvégezni a feladatokat, most is sikerülni fog. Jövőre nézve, hogy az Eurogroup szerepe mi legyen, az Eurogroup egy informális kormányközi miniszteri platform csoport, és eh, intézményi szempontból nem lenne logikus, hogyha a bizottság eh, elnökölné ezek, ez, ennek a csoportnak a találkozóit. Az, hogy egy eh, miniszter elnökölje esetleg az, az Eurogrupot, annak persze meglennének az előnyei, hiszen a miniszterek ö, ugyanabban a politikai helyzetben élnek, a, amelyben a kollégáik tudják, hogy a költségvetésnek milyen nehézségei vannak, hogy milyen nehéz a strukturális reformokat végrehajtani. Minden esetre, hogyha a mandátumom lejár, akkor lehetőség lesz majd arra, hogy esetleg újra gondoljuk az Eurogroup strukturális működését. Az európai szemeszterről és az ellentmondásokról ezen belül. A reformok megvalósítása minden országban politikai nehézségekbe ütközik olyan országok vannak, ahol már nagyon sokszor javasoltunk reformokat, és még mindig nem kerültek végrehajtásra, az én hazám is ilyen. Tulajdonképpen az, az adott nemzet politikusainak a feladata az, hogy ezeket a reformokat végrehajtsák, illetve hogy ezeknek egyáltalán utat nyissanak. A magrogazdasági egyensúlyhiány eljárás során lehetősége van a bizottságnak arra, hogy felgyorsítsa az eljárás, hogy nagyobb nyomást gyakoroljon az egyes tagállamokra. Ezt a bizottság eddig még nem tette meg. Úgy gondolom, hogy ha vannak szankciók, ha van lehetőség a nagyobb gyakorlásra tagállamok felé, olyan tagállamok felé, amelyek nem végzik el a feladatukat, én úgy érzem, hogy a bizottságnak igenis meg kellene ezt tennie, és lehet, hogy ez, ezt ebben az évben kellene elkezdeni. Az utolsó kérdése egy ilyen tagállamok és bizottság közötti szerződésre vonatkozott. Én úgy gondolom, hogy már van ilyen szerződés, hiszen közösen vállalunk felelősséget a makrogazdasági egyensúlytalanságok megoldásáért, különösen akkor, hogyha ez határokon átnyúl a hatást is gyakorol az eurózóna más államaira is. És ahogy mondtam, a bizottságnak van eszköze arra, hogy nyomást gyakoroljon az adott tagállamokra, de egymásra is tudunk hatást gyakorolni, és én úgy látom, hogy az Eurogroupon belül a kollégák már is ezt teszik, beszélnek a nagyobb problémákról, és az arról, hogy milyen kockázatokkal járhatnak ezek a problémák. Péter Zimon elnök helyettesé a szó. Dyselblum úr. az új kormány stílusa nagyon, sokat bán, nagyon soknak bántja a fülét, nálunk is. Úgy tűnik, hogy az emberek nagyon jól értik, hogy a görög, hogy a, hogy a görög kormány nem fogja azt megtenni, amely, amit a, tudja, amiről tudja, hogy a nép sem fog támogatni akár az egészségügy terén, akár más területen végz, elvégzett strukturális reformokról van szó. Azt mondta ön is, ugye, hogy egyes intézkedéseket fel lehet váltani másokkal, hogyha nem vezetnek eredményre. Na de hát különböző intézkedéseket különböző időtartamon belül lehet elérni. A privatizáció, ugye egy lassabb, alaposabb folyamat, de nyilván eredményt produkál. Tehát igaz, én az idővel szeretnék kérdést feltenni. Készen ön a rugalmasság keretein belül arra, hogy ha ugyanarra az eredményre veszélyt, vezet a váltás, hogy rugalmasságot adjon, időbeli rugalmasságot adjon Görögországnak, hogyha biztos abban, hogy ez végül ugyanazt az eredményt fogja produkálni, hogy jó eredményt fog produkálni. Nálasz? A legfontosabb célom az, hogy fenntartható legyen a görögekkel ködött megállapodás. Tehát a, a, ez biztosítanunk kell, hogy az intézkedések realisztikusan és megvalósíthatók az adott időkereten belül a görög kormány néhány ambícióját támogatom, tehát például egy hatékony adó, adórendszer kiépítése ilyen, amely sok időt fog igényben venni. Egy-két éve már kapnak Németországtól, Hollandiától technikai segítségnyújtást az adó hatóság és az adóügy kiépítésére, de ez időt vesz igénybe, nem csak arról szól lesz, hogy jogszabályokat verünk keresztül a parlamenten. Azt megtanultam, hogy az átfogó jogszabályok elfogadása az egy dolog, de nem biztos, hogy ez aztán a gyakorlatban is megvalósítható. A végrehajtás minden esetre mindig időt fog igénybe venni, tehát olyan programot kell elkészítenünk, amely a görög magán és állami szektort is erősíti, és amelynek a megvalósítása a rendelkezésre álló idő alatt reálisnak néz ki. Márpedig ez a rendelkezésre álló idő eléggé rövid. Ez a feladatunk, én úgy gondolom, hogy reálisan ítéltük meg, hogy mire van lehetőségünk. Még egy nyomon követő kérdés. én úgy gondolom, hogy persze igaz, hogy van egy időkeret, és hogy, de úgy gondolom, hogy lesznek olyan feladatok, amelyek ebben az, ezen az időn belül nem lesznek megvalósíthatók. Hogyha majd a, például az adó, adóreformok úgy tűnnek, hogy ezen az időkereten belül nem valós, megvalósíthatók, akkor hajlandó lesz ön rugalmasságot tanúsítani? a trojka nagyon sok olyan rendelkezést kényszerített Görögországra, amelynek megvalósítása nehézségekbe ütközött. Most hajlandók a rugalmasságra, vagy, vagy nem hajlandók Európa, az európai polgárok felé beismerni, hogy egyszerűen ilyen rövid idő alatt nem lehet lépni, és hogy hosszabb időre lesz szüksége a görög kormánynak az alapos munkához válasz. Az adóreform a fiskális problémákkal fiskális problémákon sokat fog segíteni. Ez Görögország szempontjából fontos. Az a kérdés, hogy mennyi időt adunk erre, hogy megengedjük-e, hogy a görög költségvetés teljesen felboruljon, mert hogyha ezt megtesszük, akkor az államadóság is teljesen elszabadul. Tehát azt nem engedhetjük meg, hogy rövid távon ne történjen semmi, mert akkor a költségvetés összeomlik. ö, azt ö, nem engedhetjük meg, hogy a, a fenntartható, működő adórendszer megteremtése miatt költségvetési problémák lépjenek fel. Én úgy gondolom, hogy nem választhatunk az alapos adórendszer, jól működő adórendszer megteremtése és a költségvetés stabilizálása feladata között mind a kettőre szükségünk van, mert különben a görög államadóság problémája még súlyosabbá válik. Köszönöm Teodor Storian, a következő felszólaló a néppárt nevében. Oké. Okay. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr azt mondta, hogy Görögország nem teljesítette a program keretein belül a teljes kötelezettségvállalásait. Akkor most milyen következtetést vonjunk le? Az eurócsoporton belül világos vélemény alakult ki a program hatékonyságáról? Mi az, ami működött, és mi az, ami nem? Csak az görög teljesítmény az egyetlen problémája ennek a programnak, hogy Görögország nem teljesít? Nos, hát a teljesítés hiánya valóban része ennek, de nyilván az is igaz, hogy a gazdasági körülmények nem segítették túlzottan a teljesítést. Voltak ugye még egyéb ügyek, amelyekről már beszéltünk, tehát ahhoz, hogy ezeket megvitassuk, hosszú időre van szükség, nem csak arról van szó, hogy jogszabályokat alkossanak, és kipipálhassunk valamit. Itt hosszú folyamatról van szó, a végrehajtásról, hogy megváltoztatjuk a kormányok működését, és egyéb tényezőket, egyéb dolgokat, tehát több tényező van itt, amit figyelembe kell venni. Megismétlem, hogy Ugye a tavalyi év végén volt az első olyan időszak, amikor valóban eredményeket kezdett hozni a program, tehát az adóbevételek elkezdtek növekedni, most újra hirtelen csökkentek. Tehát én reménykedem abban, hogy a görög kormány sikeresen fel tudja venni a fonalat, és onnan tudja folytatni, ahol tartottak eh, fél évvel ezelőtt, mert akkor az adóbevételek növekedtek, és új munkahelyek jöttek létre. Ez volt az első alkalom sok éves időszakban, úgyhogy remélem, hogy vissza tudnak majd jönni ide. Köszönöm, hogy az elnök úr. Az eszmecserét befejeztük ezzel, nagyon érdekes és gyümölcsöző volt ez. Azt hiszem, üdvözölhetjük az Eurócsoport elnökének optimizmusát az elvégzett munkáról. Reméljük, hogy sikeresen lehet majd zárni ezeket a nehéz eszmecseréket, és tudjuk, hogy az Európai Monetáris Unió léte forgott kockán, persze a nemzeti demokrácia elvét össze kell még hangolni hiszen nyilván minden kormány a saját maga dönt a reformokról, amelyeket végrehajt, de közben ugye a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal ezeket a lépéseket össze kell hangolni. Azt hiszem, a jövőbeni intézményi fejlesztésekről, struktúráról is beszélünk. Nagyon fontos a jelentés, amit majd olvasunk. A trojka jelentésben mi azt kértük, hogy a pénzügyi támogatást unió szintre emelve intézményesítsük, tehát amit az egyes tagállamok kaphatnak, és azt is remélem, hogy sikerül tehát jobban összehangolni az európai szintű igényeket és a nemzeti demokráciák jogait, különösképpen akkor, amikor európai érdekek vannak érintve. Ez volt az első alkalom, tehát, hogy ezt a párbeszédet lefolytattuk. Köszönöm szépen, hogy eljött, és sok sikert kívánok a munka további részéhez. Dear colleagues, we... Kedves kollégák, még mindig van egy napi rendi pontunk. A relevant one, as tomorrow we have the vote. Ez a napi rendi pont pedig nagyon fontos, mert holnap szavazunk a rozáti jelentésről, ami az európai szemeszterről szól. Úgyhogy... Please take seat.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 ez a hagyományos saját kezdeményezésű jelentésünk az éves növekedési jelentésről, és így lehetőségünk nyílik arra, hogy véleményt nyilvánítsunk a legfrissebb gazdasági fejleményekről és a három pilléres stratégiáról, amelyet a bizottság javasolt. Úgyhogy ez nagyon fontos pillanat a mi munkánkban, hiszen mi szerepet játszunk az Európai Unió fiskális és gazdasági politikájának alakulásában. A szavazás nem is holnap lesz, hanem ma délután. Tehát erről a jelentésről ma délután szavazunk, és meg is adom minden késlekedés nélkül a szót az előadónak, Darius Rozáti következik tehát. Köszönöm szépen, elnök úr! Tudom, hogy az én jelentésem mondjuk esetleg nem annyira izgalmas, mint az előző napi rendi pont, de hát ettől függetlenül a munkánkat folytatnunk kell. Először is szeretném, szeretnék köszönetet mondani valamennyi árnyék előadónak, akikkel igen keményen dolgoztunk annak érdekében, hogy egy elfogadható jelentést tegyünk le az asztalra, tehát a parlament nagy többsége ezt támogatni tudja. Az eszmecsere nagyon konstruktív volt. Az a benyomásom, hogy a közös célkitűzéseket tartottuk észben valamennyien. Olyan jelentést szeretnénk, amely fontos hozzájárulás a bizottság éves növekedési jelentéséhez. Hozzáadott értéket kívánunk teremteni tehát abban a folyamatban, amikor, ahol politikai prioritásokat határoznak meg az Európai Unió számára. Mindez ugye a nemzeti gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozik az európai szemeszteren belül. Az tehát a véleményem, hogy észszerű kompromisszumot sikerült elérnünk. Természetesen nem értettünk egyet mindenben. Több témában is véleménykülönbségek voltak, de Ettől függetlenül az a véleményem, hogy mindenki abban a szellemben dolgozott, hogy valami pozitív, konkrét jelentést készítsünk, tehát a jelentés nagy részében egyetértettünk. Ne fogok részletekbe bocsátkozni, mert szeretném a többiek véleményét hallani, érdekel a többi frakció véleménye a tervezetről, és nagyon fontos, és szeretnék is mindenkit figyelmeztetni erre, tehát szeretném kérni a kollégákat erre, hogy a jelentés fő célja micsoda. Mindannyian szeretnénk Európát visszaállítani a gyors növekedési pályára, erősebb versenyképességgel, több jól fizetett munkahelyel és kevesebb szegénységgel. Tehát ez a végső cél, amelyet mindannyian osztanunk, osztunk. Tehát várom a kollégák véleményét, és köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. A szocialistákkal kezdünk, Alfred Szánt. Köszönöm szépen, elnök úr. A szocialisták előadójaként köszönetet mondok a proaktív és intelligens kezdeményezésért, és azt is, hogy azért is, hogy figyelembe vette a többi elnékadó véleményét. A kiinduló pontunk olyan volt, hogy a gazdasági realitásokat másként értékeltük. Ugye voltak olyanok közöttünk, akik úgy gondolták, hogy a fiskális konszolidáció és a strukturális reformok önmagunkban megfelelőek a növekedés megteremtéséhez. De van itt egy másik csoport is, és én is ide tartozom, amelynek az a véleménye, hogy kell egyfajta fiskális ösztönzés, és ez indíthatja be a gazdaságokat. Tulajdonképpen meg is lepődtem, hogy ilyen sok kompromisszumot értünk el. Van egy kivétel, amelyre majd rátérek, mert tulajdonképpen megpróbáltunk mindent a tényekre alapozni, és nem ideológiai különbségeket megfogalmazni. Arra is odafigyeltünk, hogy a lényeget ne tévesszük szem elől, és egymást kölcsönösen kizér, kizáró álláspontokat ne építsünk be a jelentésbe. Persze a terminológia még egy picit kérdéses, a strukturális reformokban én például nem hiszek, de hát az biztos, hogy az európai szociális modellt nem lehet aláásni. A nyugdíjak, a szociális támogatások, csökkentése és így tovább az én frakcióm számára elfogadhatatlan. A szolgáltatás nyújtás, a bürokrácia csökkentése, a közbeszerzés javítása, a magán és állami szféra partnerségének támogatása mind-mind olyan elemek, amelyek támogathatók tehát segítette a kompromisszum elérését az, hogy voltak ilyen pontok, amelyekben egyetértettünk, de a gazdasági és szociális konvergencia egy kényes pont. Az európai szemeszter értékelésekor mi értékelhetjük a nemzeti politikákat, és azt, hogy ezek hogyan járulnak hozzá az európai gazdaságok fejlődéséhez, de ettől függetlenül nem tudunk fellépni a nemzeti vagy regionális eltérésekkel szemben a cél az az volt, hogy a gazdasági irányítási kereteket javítsuk, legalábbis ehhez hozzájáruljunk. Az európai gazdaság strukturális és egyéb hiányosságait kívántuk orvosolni. Az elnök megkéri a kollégát, hogy lassabban beszéljen, mert nem lehet tolmácsolni az ilyen sebességű felolvasást. A fiskális konszolidáció dogmája gyakorlatilag olyan orvosság, amelyet most már állandóan alkalmazni akarnak, és a nemzeti politikákat így hajtják végre. Hát láthattuk, hogy nem túl brilliáns eredményeket sikerült elérni. Ez a jelentés is mutatja, hogy attól függ a helyzet értékelése, hogy hogyan nézzük. Félig tele van a pohár, vagy félig üres. Legalább a politikai spektrumból és jobb oldalán is elismerjük, hogy szükséges a rugalmasság, a gazdasági körülmények megváltoztatása a globalizáció miatt is. Ez egy nagyon hasznos fejlemény volt, és ezt továbbra is meg kell, hogy erősítsük. Azonban Európa nem erősödött úgy, mint például Amerika vagy mások. Hát nem születtek világos válaszok. A görög események is mutatták, hogy milyen pártok érhetnek el demokratikusan sikereket. Mi politikusokként nem vagyunk gazdasági szakértők, és azt is el kell, hogy ismerjük, hogy a görög választók döntése esetleg mozgósíthat más választókat, hogy hasonlóan cselekedjenek, függetlenül attól, hogy a görög kormány hogyan cselekszik, és nyilván a választóknak minden joga megvan a szabad választáshoz. De hát mi történik majd Európában? És ezek a lépések, amelyeket most teszünk, kinek a javát szolgálják? Észak és dél, kelet és nyugat ellentéte ne erősödjön föl. Az európai szemeszter égisze alatt együttműködünk. Elnézést kérek, hogyha túl sok időt vettem el, de hát őszintén szólva nem vagyok meggyőződve arról, hogy a jelenlegi feladatban, amiről megfeledkeztünk, az feltétlenül kívül kell hagyni a vizsgálódásunk tárgykörén. Nem elegendőek a jelenlegi lépések ahhoz, hogy a gazdasági és társadalmi szakadékot áthidaljuk, amely úgy tűnik, hogy egyre nő Európában. A probléma politikai jellegű, mindegy, hogy bal vagy jobb oldalon vizsgáljuk ezt a dokumentumot, ez a dokumentum a tagállamainkról szól. Az egész uniót lefedi, és nagy részt egyetértettünk, de volt egy, az S pont, amely a strukturális reformokról szólt, ezt nem tudtuk, ebben nem tudtunk kompromisszumra jutni. A szocialista frakció le kell, hogy szavazza a jelentést akkor, hogyha nem tudunk kompromisszumos módosítót elfogadni. A magánbefektetések növekedtek azért, mert a piacokban a bizalom nőtt és alacsonyabbak lettek a kamatlábak. Hát a kormányok megpróbálták a közkiadások növekedésével változtatni a helyzetet, a munkahelyek pedig csökkentek. Az idézetet bezárom, itt idéztem a jelentésből. Tanko Terho az ECR-től. Dear Rapporteur. Köszönöm, elnök úr, kedves eh, raportőr, kedves kollégák, én szeretném megköszönni a raportőrnek a munkáját, vagy legalábbis annak a nagy részét, mert sok szempontból jó jelentésnek nevezhető ez. Azt gondolom, hogy az elemzésben jó eredményeket ért el a raportőr, és a javasolt megoldások egy komoly része is reális, rámutat a jelenlegi gazdasági nehézségek mögöttes okaira. Mi, csak úgy, mint a raportőr, úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság még nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a digitális, illetve szolgáltatási egységes piacot ténylegesen kialakítsa. Ugyanakkor ennek a jelentésnek van néhány olyan alapvető ö, problémája is, amely miatt az ECR nem biztos, hogy képes lesz támogatni azt. Az európai szemeszter ugyan adhat tanácsot a tagállamoknak, mégiscsak tanácsadó eszközről van szó. Nem szabad, hogy aláássa a tagállamok hatásköreit semmilyen módon. Éppen ezért az európai szemeszter megerősítését nem tudjuk támogatni, és szkeptikusak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy kötelezőek legyenek bármilyen módon az ország specifikus ajánlások. Ennél is súlyosabb probléma a trojka intézményesítésére tett kísérlet. Nem gondoljuk, hogy a megfelelő a megfelelőbb jogi keret kialakítása lenne a trojka létjogosultsági problémáinak megoldása, mi egyébként úgy gondoljuk, hogy a trojkának egyáltalán nem kéne létezni. Tehát összességében vannak problémáink ezzel a jelentéssel, amit egyébként jól előkészítettnek gondolunk. Nils Torvalds, Alde. Köszönöm. Én is azzal kezdem, hogy Rosati úrnak megköszönöm a munkáját Tudom, hogy nem volt könnyű. Egy ilyen jellegű vitában az ideológiai és gazdasági érvek összessége elhangzik, gyakorlatilag egy mikrokozmosza ez a parlamenten kívül is zajló tágabb értelembe vett nyilvános vitának. Összességében mégis kiegyensúlyozott jelentésről van szó. Szóval fontos az, hogy e, ez e, illeszkedjen a már korábban elfogadott e, jelentésekhez. Amennyiben ezt a jelentést elfogadjuk, és ma, és aztán pedig a plenáris is elfogadja, akkor azt gondolom, hogy ez alapjául szolgálhat a további növe, a, a jobb növekedés, illetve a fokozottabb gazdasági tevékenységről szóló elképzeléseknek. Nyilván nincs még ez kőbevésve, és még az elfogadás után is lehet erről beszélni. Azt remélem, hogy a jelentés ajánlásait a tagállamok elfogadják, még akkor is, ha erre jogi kötelezettségük nincsen. Azt gondolom, hogy a jelenleg Görögországgal és Görögországban zajló viták, amelyek a trojka jelentés után, illetve más jelentések után kialakultak, azt mutatják, hogy egy ilyen jelentés gyakran csak ábrándozás, az ábrándozás pedig nem különösebben jó dolog. Rozati úr egy érdekes feladatot kapott, és azt gondolom, hogy elég jól elvégezte. Köszönjük. Miguel Viegas következik a GUE részéről. Köszönöm. Ami ezt a jelentést illeti, néhány olyan dolgot szeretnénk a jelentésbe bevetetni, amelyek a GUE álláspontot tükrözik. Ehm, komoly különbségek vannak köztünk abban, hogy hogyan látjuk az Európai Unió gazdasági e, eredményeit és e, annak egyes e, konkrét vetületeit. Ez a válság szerintünk a gazdasági gazdasági integrációból jön, illetve a megszorítások politikájából ezek az intézkedések nem, nem vezetnek a politikai aspektusok megerősítéséhez, e, és e, mellé lövünk akkor, hogyha a tőke e, piacok uniójáról beszélünk, a merevséget részesítjük ered, előnyben, ehelyett, és a PPP-kre koncentrálunk, valamint a, a PPP-knek ugye az a problémája, hogy a profit magánkézbe kerül, még a kockázat marad az állami szereplőnél. A mi meggyőződésünk a valóságból fakad, vérszegény növekedés indult be, Európában, illetve a jövedelmek eloszlása sokkal egyenlőtlenebb, mint eddig valaha volt az Európai Unió által kierőltetett politikák eredménye az eladósodás eh, mértéke is, illetve annak fenntarthatatlansága. Eh, olyan eh, politikákra van szükség, amelyek helyreállítják az emberek bizalmát és a vállalkozások bizalmát. Egész, ilyen szempontból egészséges politikákra van szükség. Köszönöm. Eh, bueno, en primer lugar quiero agradecerle al, al señor Rosati la, el... Köszönöm. Szeretném meg köszönni Rozati úrnak azt a hajlandóságot, amit mutatott a más vélemények irányában. A jelentést támogatjuk, az, amit most itt megfogalmazok, az nem ássa alá ezt a támogatást, bár az európai szemeszter néhány elemével van problémánk. Abban egyetértünk, hogy koordinálni kell a tagállamok politikáját, sőt egyre jobban koordinálni kell. Ugyanakkor a gazdaság irányítás e, szociális jelzőszámokon kell, hogy alapuljon, ehelyett e, ennek hiánya figyelhető meg. Son algunos ejemplos de lo que a nuestro entender son graves. És a 2020-ra koncentrálás hiánya az, az azonosítható problémák körébe tartozik. A 2015-ös növekedési kilátással sem értünk egyet. Ez a szöveg paradigmaváltást kéne, hogy eredményezzen strukturális változásokat, az ipar felé fordulást, de sajnos nem ez történik. Továbbra is egy leszéfer megközelítés látható a szövegben, és a szociális aspektusokkal nem foglalkozik eléggé a szöveg. Egy sor dolog nincs benne a szövegben, más olyan dolgok viszont benne vannak, amik szerintünk nem kellene, hogy benne legyenek úgy gondoljuk, hogy a megszorítások és a strukturális politikák továbbra is középpontjában vannak ennek a folyamatnak, a szemeszternek és a szövegnek. Mégis úgy gondoljuk, hogy összességében a szöveg elfogadható, eh, el, megtanultuk a veszélyeket, illetve tanultunk azokból, például a deflációs veszélyből, amely néhány országban jelentkezett, és a múlt egyéb eh, tanulságait is eh, levontuk. Ami a munkanélküliséget illeti, ott a bizottság megközelítése szerintünk nem helyén való. Ami a növekedés és szegénység kapcsolatát, illetve az egyenlőség, egyenlőtlenség eh, problematikáját illeti szerintem nem eh, fordítottunk erre elég figyelmet, eh, ami pedig a 2017-es éves növekedési jelentést illeti, ott azt látjuk, hogy az európai kormányok többsége folytatja azt, amit eddig tett, a strukturális reformokra többször történik utalás, ami azt jelenti, hogy azt mondják, hogy a megszorítások, illetve a programok eredményt hoztak egyes országokban, mi ezzel nem értünk egyet. Néhány érzékenyebb politikai témával nem foglalkoztak eléggé. A módosítóink a módosítóink közül a legfontosabbakat nem fogadták el, éppen ezért a frakció valószínűleg nem fogja tudni megszavazni ezt a jelentést. Köszönöm szépen, mondja Márko Zenni. Márko Váli nevében szólok, aki a frakció elnék előadója, de nem tud most itt lenni, úgyhogy elnézést kér. Mi is megköszönjük az előadónak az elvégzett munkát, és az árnyék előadóknak is a tevékenységet, de hát sajnos nem vagyunk elégedettek azzal a szöveggel, ami ennek a munkának a végeredménye lett. Megpróbálom elmagyarázni azokat a pontokat, amelyek számunkra gondot okoznak, és reméljük, hogy ez a parlament bátrabb lesz. Véleményünk szerint az első dolog, és nem járul hozzá lényegében, semmiben, az elkövetkezendő éves növekedési jelentéshez. Túl sok megszigorító intézkedésről derült ki, hogy sikertelenek, eredménytelenek és nem csak, hogy nem segítettek a válságból való kilábalásban, hanem több országban súlyosbították a, hely, a helyzetet. Véleményük szerint tehát ez nem elfogadható, sokkal bátrabban kell kritizálni az elfogadott intézkedéseket. Még egy dolog, amiben nem értünk egyet, a túlzott optimizmus, amely megjelenik ebben a jelentésben, a növekedési előrejelzésekre vonatkozóan az európai gazdaságban, illetve arról, hogy milyen hatása lesz majd a befektetési alapnak, amelyet javasol az új Juncker bizottság. Minden évben ugyanazt a történetet láttuk, hogy az elmúlt évek tapasztalatából már tanulhattunk volna. Minden alkalommal arról van szó, hogy ha felendülésről beszélünk az Európai Unióban, akkor lelkesedünk, utána pedig kiderül az adatokból, hogy nem történt semmi, és nem javult a gazdaság állapota. Talán ebből a szempontból is érdemes lenne változtatni. A befektetési alap esetében nem hiszük, hogy a jelenlegi formájában valóban támogatni tudja a növekedést az Európai Unión belül. Aztán túl sok szó esik a fiskális szigorról, és megismétlem, hogy ugye az, ami történt az elmúlt években, elegendő lecke kellene, hogy legyen, számunkra. Aztán a strukturális reformokról is szó esik. Ugye ezek a jóléti állam megnyírbálásáról szólnak, és így tovább. Bizonyos elemei ennek nem járnak semmilyen haszonnal sem a rövid időszakban, amik, amikor is szükségünk lenne előnyökre, de ezek még hosszú távon is károsak lehetnek a gazdasági növekedésre nézve. Végül pedig van egy olyan dolog, amelyről keveset beszélünk, az Európai Unión belüli makroökonomiai egyensúlyhiányok. És különösképpen az eurózónán belüliekről keveset beszélünk, a folyófizetési mérleg különbségeiről, ugye ne felejtjük el Németország esetét, az infrakcióm is több módosítót készített, és kérdést is fogalmaztunk meg erről, ugye Németország nem tartja be a stabilitási és növekedési paktum szabályait vagy előírásait. A jelenlegi helyzetben komoly makroökonomiai egyensúlytalanságok alakulnak ki az eurozónán és az Európai Unión belül. Tehát ebből a szempontból is egy picit többet szerettünk volna látni ebben a jelentésben, egy picit bátrabb megfogalmazást arról, hogy mik a makroökonomiai problémák az EU-n belül, és intézkedéseket kellett volna javasolni ezeknek a feloldására. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. A CatchTI keretén belül Metkáti kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak azt szerettem volna jelezni, hogy nincs értelme az éves növekedési jelentéssel kapcsolatos javaslatokat, meg, javaslatokat megbeszélni, amikor még csak a múlt héten tették közé a jelentést, és saját hazám Írország is az egyik véglet, ahol a legnagyobb egyenlőtlenségek vannak. Úgy tűnik számomra, hogy az egyenlőtlenség az Európai Unión belül egy olyan téma, amelyel foglalkozni kell, kezdeni kell valamit, és ahogy elhangzott, a bizottság az továbbra is a kettes és a hatos csomag reformjaival próbál előre haladni. Ezek tovább ássák alá az országok gazdasági függetlenségét és szuverenitását, és az én pártom azon a véleményem van, hogy az egénységet kell csökkenteni, ahelyett, hogy a gazdasági felendülés és válság időszakait próbáljuk elkerülni. Az egyenlőtlenségekkel kell tehát szembenézni, és azzal, hogy milyen kultúra engedhette meg, vagy tehet, tette ezt lehetővé, hogy ezek kialakuljanak, és hogy egy olyan gazdasági válságot éljünk meg, amelyel most küzdenek sokan. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Nem látok több jelentkezőt, mások tehát nem kérnek szót. Úgyhogy visszaadhatom a szót az előadónak. Az összefoglalásra, ha jól tudom, akkor vannak olyan frakciók, amelyek még kérnének további változtatás vagy kompromisszumot, úgyhogy kíváncsian várom az ön megjegyzéseit. Uh, Köszönöm, elnök úr. Még egyszer meg szeretném köszönni kollégáimnak, árnyék előadóknak azokat a vitákat, amelyeket tartottunk, ott nagyon őszinte vélemények, megjegyzések születtek, és ahogy az előbb is mondtam, természetesen nem tudtunk mindenben megegyezni, hiszen lényeges politikai és tartalmi különbségek vannak abban, hogy hogy értékeljük a jelenlegi helyzet különböző aspektusait. Hadd érintsek néhány pontot konkrétan. Elvileg egy sor módosítót el tudtam volna fogadni a 264-ből, természetesen nem e, mindegyiket tudtam volna bedolgozni a jelentésbe, mert e, meg kellett tartanunk e, a fő témát, a fővonalat, ugyanis itt az éves növekedési jelentésről van szó, és nem a gazdaságirányítás reformjáról, nem a szegénység elleni harcról a jelentésnek nem kell arról, nem kell tehát másról szólnia, annak ellenére, hogy ezek nagyon fontos kérdések. A kiinduló pontunk az európai szemeszter volt, amely a nemzeti politikák jobb koordinációját szolgálja, mégpedig két szinten, az egyik a makro pénzügyi, a másik pedig a strukturális reform szint. Egyszerűen el szerettem volna tehát kerülni, hogy olyan jelentés kerüljön ki a kezem alól, amely mindenről szól, és emiatt annyira általános jellegűvé válik, és annyira nem összpontosít semmire, hogy aztán nem is hat semmiféle, nem is, nem is lesz semmiféle hatással az adott témára tehát megpróbáltam meggyőzni kollégáimat arról, hogy ne higgyük, hogy ebbe a jelentésbe minden témát be kell gyömöszölni, annak ellenére, hogy tudom, hogy mindenről van véleményünk. Ezért megkértem mindenkit, hogy ezt a jelentést tekintsük úgy, mint a parlament véleménynyilvánítását egy konkrét témában, mégpedig az éves, jelent, éves növekedési jelentés témájában, amely az európai szemeszter része, és amely kapcsolódik az országspecifikus ajánlásokhoz. Tehát nem lehet minden fontos kérdést egy jelentésben se lefedni. Ma délután lesz a szavazás, úgyhogy nincs túl sok időnk, de azért én kijelenteném, hogy még most is nyitva, nyitott vagyok a vitákra, illetve az utolsó percben a javasolt változtatásokra, amely esetleg egy kicsit szélesebb többséget tud majd teremteni a jelentés irányában. Elnök, köszönöm szépen. Akkor a vitánkat most le tudjuk zárni, és érdeklődéssel várjuk a szavazást, amely majd ma délután kerül megrendezésre. Köszönöm, akkor ezen berekeztem az ülést.